Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Nagy adathalmazok alapjogi vonatkozásai című meghallgatáson, amelyen a védelme az adatvédelem, a megkülönböztetés mentesség, a biztonság és a bűnüldözés fog terítékre kerülni. A nagy adathalmazoknak tagadhatatlan a haszna, nem csak az állampolgároknak, hanem a kormányoknak is, és a digitális egységes piaci stratégia el is ismeri a nagy adathalmazok jelentőségét, és az ilyen szolgáltatások jelentőségét, a gazdasági növekedés katalizátorai ezek. Nincs új jelenségről szól, szó, hiszen a nagy adathalmazok már régóta léteznek, de sokkal ö, olcsóbbak, ö, megfizethetőbbek lettek az új informa- információ kezelési technológiák, tehát a vállalatok komplex algoritmusokkal tudják ö, nagyon professzionális módon feldolgozni ezeket az adatokat, és a személyes adatokból mindenféle tendenciát, mintát tudnak kikövetkeztetni, az emberi viselkedést előre meg tudják jósolni a társadalom nagy csoportjaira vonatkozóan, illetve egyéb célokra is fel lehet használni ezeket az adatokat, kereskedelmi, tudományos, egészségügyi, bűnüldözési célokra, és így tovább. A nagy adathalmazok megléte kockázatokat is hordoz magában az alapjogokra nézve, és az adatfeldolgozás és elemzés egyre ö, gyakori belterjedése, a hatalmas adathalmazok ö, kombinálása a személyes adatokkal különböző forrásokból, ö, az adatok megőrzése sokszor korlátlan ideig, komoly problémákat jelent, az algoritmusok használata is problémákat jelent, esetleg az adatok rossz minősége, hibás döntéshozatalhoz vezethet, diszkriminációhoz, szociális vagy gazdasági elszigeteltséghez, megbélyegzéshez. A tudományos világ és a hatóságok is felhívták a figyelmet a problémákra. Az átláthatóság hiánya, az egyenlőtlen, egyensúlytalan információk, a nem fair következtetések, a diszkrimináció, a biztosításhoz, pénzügyi termékekhez, lakhatáshoz, oktatáshoz vagy egészségügyhöz való hozzáférés megtagadása, az ilyen adatok feldolgozása alapján, vagy akár bizonyos személyek felruházása specifikus magatartással, bűncselekmények elkövetésére való hajlammal is komoly problémát jelent. Az EU jogi keretei az adatvédelmi téren vonatkoznak a személyes adatok feldolgozására a nagy adathalmazok esetén is. Nemrégiben fogadták el az adatvédelmi csomagot a 2016 per 679-es rendeletről és a 2016 per 680-as irányelvről van szó. Itt olyan szabályokat említhetünk, amelyek garantálják azt, hogy a nagy adathalmazok feldolgozásakor a magánélethez való jogot, az adatvédelemmel kapcsolatos jogokat tiszteletben tartják. Az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el 2016. március 10-én, ennek az volt a címe, hogy a jól működő adatvezette gazdaság felé hangsúlyozza ez az állásfoglalás, hogy az adatvédelmi jogszabályok technológiailag semlegesek, és ezért teljes mértékben vonatkoznak a nagy adathalmazokkal kapcsolatos tevékenységekre, amelyeket az EU-ban végeznek. Ezért ezeket be kell tartani. A mai meghallgatáson pontosan ezekkel az aspektusokkal fogunk foglalkozni, közigazgatásból, bűnüldözési szempontból, kereskedelmi szempontból fogjuk vizsgálni a nagy adathalmazok alapjogi vonatkozásait. Vendégeink között különböző szakemberek vannak, az ágazatok képviselői, civil szervezetek, közigazgatás, bűnüldöző hatóságok, adatvédelmi hatóságok képviselői. Azért, hogy minél szélesebb körülvélemény, minél szélesebb körülvéleményt kaphassunk. Én szeretném már előre megköszönni a szakértőinknek, hogy elfogadták a meghívásunkat, eljöttek hozzánk a LIBE szakbizottságba. Néhány szó az eljárásról. Először meghallgatjuk a szakértőket, majd utána kérdésekre és válaszokra kerül szól, sor. Mindenkinek mondom, hogy az interneten követhető ez a meghallgatás, az előadások és a résztvevők nyilatkozatai is rögzítésre kerülnek. Természetesen tolmácsolás is a rendelkezésükre áll, mindenki használhatja az anyanyelvét, ezt csak emlékeztető mondom még egyszer. Az első szakasz szakaszt már meg is kezdjük. A nagy adathalmazók kereskedelmi felhasználásáról lesz szó az első szakaszban, és általánosan áttekintjük a nagy adathalmazokat és ezek adatvédelmi vonatkozásait, aztán pedig majd az alapjogi vonatkozásokra fogunk kitérni az ágazati szempontból, illetve a fogyasztók szempontjából. Végül a harmadik részben megadjuk a lehetőséget az Európai Bizottságnak is a szólásra. Ezért a szakértőink közül először az Európai Adatvédelmi Biztos képviseletében Krisztán Dekúnya úrnak fogom megadni a szót, aki a nagy adathalmazok általános aspektusairól beszél. Parancsoljon, uram, 10 percre öné a szó. Thank you, Mr. Chair. Thank you also for... Köszönöm, elnök úr. és elnézést kérek a hangom miatt, kicsit meg vagyok fázva. Köszönöm, hogy meghívták az adatvédelmi biztos hivatalát. Ez egy nagyszerű kezdeményezés és nagyon jó időzítésű a bizottságtól már is kérném a második ábrát. Először is eh, elmagyaráznám, hogy mi az, amit a big data a nagy adathalmazok alatt értünk, és eh, hogy az adatvédelmi szervek eh, miért érdeklődnek ennyire a téma iránt. Ami a technológiát illeti, a big data az a, az olcsóbb tárolás, illetve nagyobb sávszélesség következménye. Ugyanakkor ennek az értéke, ezeknek a nagy adathalmazoknak az értéke, kereskedelmi értéke az, hogy megértik eh, és előre tudják eh, projektálni a, gyakorlatilag a viselkedését mondjuk a fogyasztóknak vagy valaki más embercsoportnak. Tehát ez gyakorlatilag egyfajta eh, hitet jelent ebbe a képességbe, és ezzel gazdasági problémákat lehet megoldani. Az adatok egyébként mindenhol jelen vannak, lehet azokat mozgatni, és az idők végezeteig tárolni. Eh, amennyiben itt eh, egy eh, országról lenne szó, akkor maga az adathalmaz tárolása a 12. legnagyobb áramfogyasztó lenne. És amikor valaki egy online szolgáltatást vesz igénybe, akkor azt akár 50-szer eh, is megfigyelik, illetve történik adatgyűjtés, és mindez a jéghegy csúcsa csak. Már most több dolog van összekötve, a, több eszköz van összekötve a Földön, mint eh, ahány ember él a világban. Ezeknek a száma 25 milliárd lesz 2020-ig. Eh, a kockázati tőkes vállalkozásoknak a célja az, hogy az adatokat összegyűjtsék, és azt pénzre fordítsák ennek az értékét. A nagy adathalmazok adatgyűjtés az a normál gondolkodást is megváltoztatta az adatokról, és ezért érdekli annyira az adatvédelmi hatóságokat. Az adatvédelemnek az Európai Unióban mindig két, két feladata volt. Az egyik az, hogy a belső piac működjön, a másik pedig az, hogy az személyek jogait, adatait megvédjük. Az érv az az volt, hogy nem akarjuk blokkolni a technológiát, viszont befolyásolni akarjuk, hogy hogyan alakul, hogyan fejlődik. Az új adatvédelmi rendelet és az ehhez kapcsolódó irányelv ennek a két célnak megfelel meg, ugyanakkor a robotika, a mesterséges intelligencia, a tanulógépek erősen kikezdik az alapjogi kartát, és nem csak a nyolcas cikket, amely az adatvédelemről szól. Snowden ügy nagyon komoly aggodalmakat keltett arról, hogy az állam mi mindent tud megfigyelni. Felmerül a kérdés azonban, hogy a domináns cégek is meg tudják ezt tenni, különösen digitális térben. Általában általában az emberek tényként kezelik azt, hogy az összekötöttség az jó, viszont ez egy digitális egyensúlytalansághoz vezet. Az Európai Bizottság a digitális piacokon történő diszkriminációról egy tanulmányt készített három évvel ezelőtt. Az Eurobarométer és a Q Research az Egyesült Államokban azt, mondta, azt mutatta ki, hogy az emberek többsége erőtlennek érzi magát a nagyvállalatokkal szemben, akkor, amikor online szolgáltatások szabályokat eh, alkalmaz, illetve használ. De az emberek azért érzik magukat kényelmetlenül, mert eh, úgy gondolják, hogy nem sikerül a jogaikat érvényre juttatni. Először is a magánélethez való jog az egyetemes jog. Ehm, eh, ugyanakkor az online piacon ez nem e, jelenik meg. Azok, akik e, nem 1980 után születtek, úgy érzik, hogy ez egy új jelenség. E, az az adatfeldolgozáshoz beleegyezésre van szükség, e, minimálisra kell tartani az adatok felhasználását, e, meg kell nevezni egy kifelelős az adatok felhasználásáért, e, célhoz kötöttségelvét kell képviselni, tehát az legyen a felhasználás oka, amire összegyűjtötték az adatokat. Mindez nehezen kikényszeríthető. Nekünk a adatvédelmi biztosként eh, néha az az érzésünk, hogy ki kell mondani, hogy bizonyos új technológiák nem egyeztethetőek össze az adatvető jogokkal. Mi úgy gondoljuk, hogy egy másik megközelítésre van szükség. Úgy gondoljuk, hogy meg kell tartanunk, ki kell tartanunk az elveink mellett, és azokat valósággá kell váltani a szólásszabadsággal kapcsolatban abban abba benne foglaltatik az is, hogy eh, mit akarunk hallani. Eh, vannak eh, ezek az új hamis eh, híroldalak, eh, illetve különböző algoritmusok, amelyeknek a belső logikája ellentétben áll a szólásszabadsággal. A diszkriminációmentességet pedig kikezdi az, hogy bizonyos szolgáltatásoknál eleve lehet a, befolyásolni azt, hogy milyen szolgáltatásokat ajánlanak fel. Next slide, please. So we've been a jog önmagában nem elég azért, hogy elkerüljük a károkat. A közelmúltban jelentek meg tanulmányok, But also coherent enforcement by... Koherens kikényszerítésre van szükség az adatvédelmi bizottságok részéről, el kell számoltatni az adat ellenőrzéseket. Management systems and innovative privacy en- engineering we're trying to facilitate with the IPEN initiative. Next slide, please. Kérem a következő ábrát. A szeptemberi véleményünkben eh, ezt, eh, ezeket a problémákat próbáltuk eh, a monopóliumokat, az online trackinget megvizsgálni, és rábírni a különböző szerveket, hogy lépjenek ki a saját komfortzónájukból. 2014-es elemzésünk azt találta, hogy az Európai Unió meg kell, hogy fogalmazzon közös célokat, amelyeknek értelme az, hogy a választási lehetőséget biztosítsuk, illetve elkerüljük a károkat. Vannak szinergiák, amelyeket ki lehet használni, úgy, hogy a személyeket megőrizzük, gyakran hamisan szembeállítják a szólásszabadságot a magánélettel. Itt az Európai Bíróság egyik ítéletére hívnám fel a figyelmet 2014-ből, illetve az a felejtéshez való jogra is felhívnám a figyelmet. A magánélet védelme az magában foglalja azt is, hogy egy ember vagy egy csoport kizárja róla szóló adatokat. Valójában a magánélethez szükséges a szólásszabadság is. Ezek egymást feltételező dolgok. Lehet-e választásról beszélni úgy, hogy nincsen tracking? Akkor, amikor Eh, az adatfelhasználáshoz eh, a megállapodás eh, gyakorlatilag nem választható. Longer to understand them. There is a clear information and power imbalance. Te egyértelmű az egyensúly hiány, minél többen használnak egy szolgáltatást, annál értékesebb, és annál többen fogják a jövőben is használni. A bizottság szerint vannak társadalmi és szakmai eh, költsége is annak, ha valaki nem használ bizonyos szolgáltatásokat. Vannak olyan online szolgáltatások, amelyek a mai mindennapi élet részévé váltak és gyakorlatilag az a cél is kiolvasható, hogy ezeket a szolgáltatásokat addiktívvá tegyék. Az Európai Adatvédelmi Hatóságok konferenciája nagyobb koherenciát követel meg, és a különböző szolgáltatók között párbeszédre szólít fel, és nemrég írtunk azoknak az ügynökségeknek, amelyek eh, hajlandak részt venni egy digitális clearinghouse-ban, amely gyakorlatilag egy tanulási folyamat is eh, lenne, az együttműködés új kereteit akarjuk létrehozni, az adatvédelmi és eh, fogyasztóvédelmi hatóságok között olyan térs olyan teret akarunk létrehozni, ahol nem kell fizetni azért, hogy valakinek eh, figyelembe vegyék, illetve tiszteletben tartsák a jogait. Eh, szerintünk eh, ideje a fellépésnek, nincs feltétlenül szükség új eszközökre, de együtt többet tudunk megtenni, és köszönöm, hogy meghallgat. Thank you very much for this Köszönöm szépen az előadást. Most pedig az ágazati képviselőket és a fogyasztóvédő képviselőit hallgatjuk meg. Luka Riester úr a Business and Decision Benelux képviseletében az ágazat, eh, képviselő, ágazat véleményét fogja bemutatni a nagy adathalmazokról. BND. Köszönöm, és köszönöm a meghívást. Luka Riester vagyok. A nagy adathalmazok elemzésért felelek a Benelux államokban és amíg a diáim a kivetítőre kerülnek, elmondom röviden, hogy mivel is foglalkozunk. A vállalatomat bemutatva azt mondhatnám, hogy az informatikai szektorban nyújtunk szolgáltatásokat, körülbelül 2500 tanácsadónk dolgozik szerte a világon, és adatszolgáltatásokat nyújtunk. Úgy az adatgyűjtés alapján tervezünk meg új vállalkozásokat, digitális csatornákat valósítunk meg, tehát amikor az adatokra gondolok, és kérem, hogy ugorjunk közbe, közben az ötödik diára, tehát még egy diával előrébb szeretném. Tehát ez azt jelenti, hogy az új vállalkozásokat az adatgyűjtés alapján tervezzük meg, a döntéshozatalt kívánjuk elősegíteni, illetve a digitális csatornákon történő interakciót. Én most nem mm, említem külön, hogy kis vagy nagy adathalmazokról van szó, adathalmazokról van szó. Ez az a piaci rés, amire mi szakosodunk. Nagyon sok ügyfelünk van a magán és az állami szférában is. Ide komoly befektetések történnek. A lényeg az az, hogy jobb minőségű döntéseket lehessen hozni ezeknek az adatoknak az alapján, mert így nagyobb lesz a forgalma az érintett vállalatoknak, és jobb minőségű szolgáltatásokat és termékeket kapnak az ügyfelek. A következő dián ügyfeleink közül néh- láthatnak néhányat. A magánszférában nagyon fontos a magánéletvédelme, illetve az üzleti titok Belgiumból is Belgiumban is rengeteg ügyfelünk van, van, ahol a csalás megjóslására szakosodunk, tehát például az adóelkerülési tendenciák előrejelzésére, és így tovább, tehát ez az egész társadalom előnyére válik a végén. Kérem a következő diát. Gyorsan átszaladtam a bevezetőn, hogy felvázoljam a lényeget a, ezen a területen. Egyre növekszik a kereslet, az adatok iránti kereslet, mindegy, hogy ezt minek nevezzük, nagy adathalmaznak, adatnak, és így tovább. Elmozdulást látunk a fogyasztók magatartásában is. Ők liberalizációt szeretnének, már abban, hogy szabadok legyenek abban, hogy az adatokat felhasználják. Az adatok tárolásával kapcsolatos kereslet is nagyon megnövekedett. A vállalkozásoknál hatalmas mennyiségű adat halmozódik fel, és ezeket tárolni kívánják, ezeket az adatokat. Egy-két évvel ezelőtthöz képest ö, ti helyzettel ellentétben. Mert régen ez nem volt igaz, csak az a számokra fontos adatokat akarták tárolni, ma már ez nem így van, mindent tárolni akarnak, azért, mert fel akarnak készülni a jövőre, illetve a mostani helyzetre. Vannak ugyanis jó példák, az Amazon 5-6-7 évvel ezelőtt kezdte ezt, óriási mennyiségű adatokat kezdett el tárolni, anélkül, hogy bármire is felhasználta volna ezeket az adathalmazokat, arra gondoltak szimplán, hogy ez majd még hasznos lesz később. És ez bevált, ez a gondolkodás, és mások is követik ezt a példát. A különböző adatok összekapcsolása is egyre jellemzőbb. Mit jelent ez? Itt nem csak arról van szó, hogy egy adott vállalat mennyi adatot tud kezelni, bármilyen fajta adatok összekapcsolásáról van szó, amely szabadon elérhető, szabadon elérhető adatok, közigazgatásból származó adatok, vagy lehalászott adatok, ez ugye a magánéletvédelme szempontjából veszélyes, és vannak, akik játszanak ezekkel az adatokkal, ugye rengeteg különböző forrásból lehet adatokat beszerezni, és eh, a megnövekedett eh, eszközök száma miatt ugye egyre nagyobb az az adatmennyiség, amire szert tesznek a vállalatok, és itt eh, teremtődik meg az igény az adatkezelési szolgáltatásokra. A következő dián lehet látni a bökkenőket. Egyrészt a jogszabályokat sokszor félreértelmezik. Tehát van, hogy hozzánk fordulnak, tudnának-e tanácsot adni. Vannak, akik elég jól értelmezik a jogszabályokat, és vannak, akik pedig egyáltalán nem, és ez számunkra, a mi véleményünk szerint ez azért problémás. A magán szektorban is vannak olyan vállalatok, amelyek nem rendelkeznek elég erőforrással ahhoz, hogy ezt az átállást meg tudják oldani. Tehát egész egyszerűen nem tudják feldolgozni ezeket a szabályokat, nincs minden vállalatnak jogi osztálya, vagy még ha van is jogi osztály, nincs elég um, humán erőforrás arra, hogy ezeket a szabályokat értelmezzék és alkalmazzák. Tehát, hogy minden egyes projekt esetében, ahol uh, adatokkal foglalkoznak, uh, a jogszabályokra odafigyeljenek. Van olyan helyzet is, ahol eh, a vállalatok már több mint 20 éve gyűjtik az adatokat, tehát nagyon sok eh, adat létezik valahol, ugye ki tudja, hogy milyen fajta eh, szabályokkal és milyen fajta feldolgozási módszerekkel. Ez egyébként az én általam képviselt vállalatra is igaz, tehát mi is már régóta gyűjtünk adatokat. Tehát érdemes odafigyelni, hogy hogyan irányítják ezeknek az adatoknak a kezelését, felhasználását, milyen szabályok mentén, mert sajnos sokszor azt lehet megfigyelni, hogy emögött nincsen semmifajta struktúra. És manapság a vállalatok tulajdonképpen megpróbálnak elmozdulni a jogszabályok betartása felé, de olyan módon teszik ezt, ami időnként csak a tűzoltást jelenti, tehát hogy mentsük meg magunkat, gyorsan tartsuk be a szabályokat, tűzoltás. Kérem a következő diát. Mire számíthatunk a jövőben? A streamingre, vagy az IoT e projektekre már zajlanak ezek, tehát mi is dolgozunk ezen a téren. Az eszközök egyre inkább össze vannak kötve, a szociális hálók is ide tartoznak, a hálózat, az internetről begyűjtött adatok is ide tartoznak, és így tovább. Már a, a mély tanulást is említettem, a mesterséges intelligenciát, illetve az olyan statisztikai modelleket, amelyeknek a segítségével óriási méretű adathalmazokat fel lehet dolgozni emberi beavatkozás nélkül. Ez azt jelenti, hogy az adatokból új értéket teremtenek, hoznak létre. Egyre több felhő alapú szolgáltatás is elérhetővé vált. Ez néha problémát jelent, mert nagyon sok szolgáltató kínálja ezeket a szolgáltatásokat a felhőben, tehát ezt nehéz kezelni és egyébként pedig a, a felhőalapú szolgáltatások esetén ugye az adatok átáramlanak ezeken a nyilvános hálózatokon, ami gondot jelent. Remélhetőleg a blockchain majd forradalmasítja a helyzetet. Például a pénzügyi szektort valószínűleg teljesen megváltoztatja. Kérem a következő diát. Felmerülnek bizonyos kérdések. Hogyan lehet ezeket a folyamatokat kezelni az, és az elemzést megoldani? Mi a legjobb gyakorlat a magánélet védelmére? Tudjuk, hogy önök is foglalkoznak ezzel, szeretnénk tehát mi is tájékozódni. Aztán pedig vannak, már, már ez a szakember közösség is találkozik, vannak csoportok, a magánszféra is szeretné ezt, így információt szerezni, talán több meghallgatást, mint a mostani is látni, ahol meg lehet vitatni az égető kérdéseket. És egyébként pedig az ágazatnak szüksége van standardokra, ismeretekre a szabályozással kapcsolatban, és így tovább. Milyen aggájaink vannak? Lehet, hogy a vállalkozások elhagyják az EU-t, ha ez lehetséges. Vagy illegális projekteket működtetnek, tehát olyan projektek, amelyek technikai szempontból megvalósíthatóak, ezeket teljesíteni lehet, el lehet végezni egy vállalaton, egy szervezeten belül, anélkül, hogy a hatóságok erre fényt derítenének vagy esetleg meg lehet bújni kis összegű büntetések miatt, tehát hogyha a GDPR rendelkezéseknek valaki meg akar felelni, akkor kis szabályszegésekért kis büntetést megfizetni, és egyébként pedig elbújni. Milyen választ lehet adni ezekre a kérdésekre? Hát az, látom, hogy kifszaladok az időből. Az első az az, hogy az ügyfelekkel folyamatosan kapcsolatban állni, de nem fogom végigvenni ezt a diát, mert elforult, elfogyott az időm. Köszönöm szépen, és már át is adom a szót David Martinnak, aki a beukot képviseli, az Európai Fogyasztóvédelmi Szervezeteket, és a fogyasztóvédelmi szempontot fogjuk hallani 10 percben, parancsoljon. Thank you very much. Köszönöm szépen nem készült, van egy PowerPoint, nem készültem egy PowerPoint prezentációval, de hoztam egy barátot magammal, Keila. Van, aki már ismeri őt, hiszen a hírekből értesülhettek róla. Ő egy csatlakoztatott lány, akit, akinek az a célja a reklám szerint, hogy a lányunknak a legjobb barátja legyen. Beszélgetni tud velem a háziállatokról, játékokról, ennivalókról és másról, de alapvetően a Norvég Fogyasztóvédelmi Tanács ebben a témában, a csatlakoztatott játékok témájában egy felmérést készített, és arra megállapításra jutottak, hogy ez a kis baba több ezer gyermek beszélgetéseit elküldi egy amerikai központba, egy amerikai vállalathoz, amely ezeket a beszélgetéseket elemzi, és az ebből nyert adatokat számos célból felhasználja. Magánvédelem tekintetében azt állítja a vállalat, hogy a saját céljainkból összegyűjtött információkat ahhoz használjuk fel, hogy a saját szolgáltatásainkat és termékeinket javítsuk, és ezen magánvédelmi politikával összhangban alakítjuk ki a marketing politikánkat is. És egyébként a Kéla különböző programfázisokkal dolgozik, Disney rajzfilmeket is szeret, úgy tűnik, hogy a vállalatnak van a Disney-vel kapcsolatban is némi összefüggése, van ott némi kapcsolat, tehát így egyfajta rejtett reklámról van szó. És a babát egyébként a hackereknek is könnyű meghekelni, tehát befolyásolni tudják a gyermekek beszélgetését, arról nem is beszél, hogy a nemek közti sztereotípiákat erősíti, tehát ugye a lányokat irányozza meg, éppen ezért öltözködésről és főzésről és egyéb dolgokról beszél. Vannak fiúkat megcélzó robotok is, amik nyilván nem a ruhákról és a főzésről beszél, hanem a robotokról és mi a helyzet ugye az alapvető jogokkal, értékekkel, hiszen ez a baba elvileg a mi gyermekünk legjobb barátnője kellene, hogy legyen. Egyfajta családi szűrővel jön, ez kapcsolódik hozzá. A norvég változat például a homoszexuális, leszbikus, ateista és egyéb szavakat tilt, de a heteroszexuális, vagy például a kereszténység, mint olyan nem szerepel a tiltott szavak listáján. Ezzel csak betekintést szeretnék nyújtani abba, hogy milyen beszélgetéseket folytatnak a gyermekek, gyermekek ezrei játékaikkal, és a beszéd felismerő technikákat is lehet javítani. Hát őszintén szóval nem hiszem, hogy itt pusztán erről lenne szó. Kéle szerintem egy jó példa arra, hogy a nagy adathalmazok, illetve a tárgyak internete hogyan tud kisiklani. Kélát igazából az igazság az, hogy bizonyos játékboltokból Hollandiában és Belgiumban vissza is mondták, és a hatóságok, az adatvédelmi hatóságok vizsgálják ezt az ügyet, de azt hiszem, hogy sokkal többet lehetne tenni, és ha további információt szeretnének Kéláról vagy arról a jelentésről, melyet a Norvég Fogyasztóvédelmi Tanács készített, forduljanak hozzám. A Toy Fair online honlapon egyébként megtalálják az erre vonatkozó információt. De ha visszatérünk a nagy adathalmazokra, nem fogok végig menni azon, hogy milyen lehetőségek rejlenek a nagy adathalmazokban a fogyasztókra, a társadalomra nézve, mert erről már hallhattunk. Arra szeretnék összpontosítani, hogy milyen aggodalmak merülnek fel az adatvédelem, illetve a magánélethez való jog szempontjából, hiszen nem fér kétség ahhoz, hogy a tárgyak internete is komoly kételyeket vet fel. A feldolgozott adatok amelyek ezen nagy adathalmazban benne vannak, oroszlán részt, javarészt személyes adatok, arra vonatkozóan, hogy kik vagyunk, mit teszünk, és ezen információk kombinálásának és elemzésének nincsenek korlátai. Így betekintés lehet kapni arra, hogy abba, hogy hogyan élünk, hogyan élünk, mit teszünk, merre utazunk, mit szeretünk, mit nem. Mindezen elemzések azért zajlanak, hogy végeredményben befolyást gyakoroljanak az emberek magatartására. Állandó kereskedelmi felügyeletnek vagyunk kitéve, és intelligens szenzorok és egyéb készülékek vesznek körül bennünket, amelyek részletes profilokat dolgoznak ki rólunk. Ezekből nagyon hasznos információt lehet nyerni, ahogyan azt az előző prezentációból is hallhattuk. Ha ezeket összeadjuk, a többit pedig egy algoritmusra, egy, vagy a mesterséges intelligenciára bízzuk, nem valószínű, hogy tudjuk, hogy ez hogyan működik. Mi az, ami félre sikerülhet? Hát azt hiszem, hogy a hamis hírek, vagy mindaz, ami a közösségi médiában ismert, jó példa arra, hogy mi sikerülhet félre. Elég, ha megnézzük például a Black Mirror Fekete Tükör nevű tévésorozatot, ami skifi, de elég jó képet ad arról, hogy milyen jövőnek nézünk elébe, hogyha nem vagyunk óvatosak. De visszatérve a valóságba, hallhattuk, hogy a az uralkodó biznisz üzleti modellt a személyes adatokra építették, a fogyasztók adataira, és az összes üzleti ágazat ezeket tanulmányozza a saját hatékonyságuk szempontjából, hogy jobban testre szabott szolgáltatásokat nyújtsanak a fogyasztóknak, ami nagyon jól hangzik, de ennek van egy árnyoldala is. A tárgyak internete és a nagy adathalmazók ugyanis újra definiálják most a fogyasztók és a vállalkozások közti kapcsolatrendszert, és felborítják az egyensúlyt, ugyanis a fogyasztók nagyobb kockázatot vállalnak, és rájuk nehezednek a terhek, de nem tudják, hogy mi hogyan működik, és mit vállalnak egyáltalán. Elég, ha megnézzük a biztosítási ágazatot. Hamarosan már nem lehet biztosítást kötni anélkül, hogy az ember elfogadná, hogy egy fekete dobozt helyezzenek a járműbe, és ez mindent nyomon követ, monitoroz, vagy ha az ember például észszerű áron akar egy egészségügyi biztosítást kötni, akkor el kell fogadnia lassan, hogy egy lépésmérőt is állandóan magán hordjon. ugyanis ezeket az adatokat az összes készülékből össze lehet gyűjteni, és a következő hozzánk hasonló profilú fogyasztó számára hasonló szolgáltatásokat lehet felkínálni, mert ezek a részletes fogyasztói profilok a nagy adathalmazok analitikájával együtt diszkriminatív feltételezésekhez vezethetnek. A jövőben jó néhány kereskedelmi szereplő pedig hozzáférhet az emberek magánéletéhez az intelligens járművek, házak vagy az okostelefonok által, és óriási mennyiségű adatot használhat fel világszerte az emberekről. A cél pedig az, hogy befolyást gyakoroljunk valós időben a fogyasztókra, anélkül, hogy ők ezzel tisztában lennének. Ez pedig már nem csak a magánéletünket, hanem a döntési szabadságunkat is érinti, ugyanis a nagy adathalmazok segítenek a vállalkozásoknak, hogy abban, hogy ők mondják meg, hogy mi mit szeretnénk, holott ennek nem így kellene lennie ugyanúgy, mint a Google és mások most megpróbálják előrejelezni azt, hogy mit fogunk keresni az interneten, vagy mit fogunk majd vásárolni az interneten, ez most az első lépés. Ahogyan elmondtam, állandó kereskedelmi, üzleti felügyeletnek leszünk alátéve, most még nagyon keveset tudunk arról, hogy mindez hogyan működik. A fekete doboz pedig egyre feketébb lesz, és egyre nehezebb lesz áthatolni rajta. Éppen ezért az alapvető jogainkat és értékeinket védenünk kell, annak érdekében, hogy a technológia olyan irányba fejlődjön, hogy tiszteletben tartsa a jogok érvényesülését. És éppen ezért a magánélet, valamint az adatok védelme ennyire fontos. Hogyha megfelelően járunk el ebben a folyamatban, akkor megteremthetjük azt a bizalmat, amely most hiányzik, és elősegíthetjük azt, hogy a digitális gazdaság megfelelő irányba fejlődjön. Van, ami nem képezheti alkutárgyát, mindig az alapvető jogok tiszteletben tartásából kell kiindulni, és azt hiszem ennyi lenne részemről. Ha vannak kérdések, ne aggódjanak, mert Kéle most ki van kapcsolva, hogy nem fog semmilyen információt az USA-ba juttatni. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig meghallgatjuk az Európai Bizottságot. Paul Nemitz, a DG Justice igazgatója, aki a bizottság álláspontját fogja ismertetni velünk. Önnek mm, is 10 perce van, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Bizottság elkötelezett amellett, hogy egy adatalapú gazdaság legyen Európa és virágzó gazdaság. Először is azt kell felmérni, hogy a közhaszon legyen az kereskedelmi vagy közértek jellegű, az származik a nagy adathalmazokból, és a nagy adathalmaz nem feltétlenül személyes adatot jelent. Azt is el kell ismerni, hogy fizikai adatok összegyűjtése eh, az nem feltétlenül személyes adatot jelent. Tehát a nagy adathalmaz az nem személyes adatot jelent, és amikor megvizsgáljuk a hasznát az egésznek, akkor azt látni kell, hogy például a természettudományokban, a gazdaságban ezek fontosak. Eh, az adatokat például gépek is gyártanak, illetve a gépekről születnek adatok, ezek nem személyadatok, ráadásul lehet az adatokat anonimmá tenni, és ezt követően a közérdekében felhasználni. A közérdek megvalósulhat anonimizált adatokból is, amennyiben személyes adatokat anonimizálnak, akkor onnantól kezdve nem személyes adat, és onnantól kezdve nincsen szükség alapjogi védelemre, sem pedig másodlagos jogi védelemre vagy adatvédelemre amikor személyes adatokról beszélünk, és a személyes adatokból áll az adott big data adathalmaz, és valójában itt most erről van szó a mai nap folyamán, akkor a big data-val big trust is kell, hogy együtt járjon, tehát nagy bizalom. The framework we have just put in place. És erről szól az az a keret, amit az Európai Unióban mi összeállítottunk ugyanis tudatában kell lenni annak, hogy a nagy adatok azok szembe mennek a jelenleg hatályos jogszabálynak. A nagy adathalmazok elmélete azt mondja, hogy mindent össze kell gyűjteni, és majd utána meglátjuk, hogy mire lehet felhasználni a nagy adatokat, a nagy adathalmazt. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy akár véletlenül is tanulunk valamit. Ez persze lehet igaz, de a rendelet 5. cikkében van célhoz kötöttség, a célhoz kötöttség azonban nem egyeztethető össze a nagy adathalmazoknak ezzel a filozófiájával. Tehát ugyanúgy, ahogy elfogadjuk, hogy az alapvető jogok azok korlátozzák a gazdasági szférában a tevékenységeket, illetve mások jogai azok minket is korlátoznak, mint egyéneket, akkor el kell fogadnunk azt a valóságot is, hogy nem minden big data alkalmazás jogszerű a rendelet alapján. Olyan big data eh, jogalkalmazásokra, alkalmazásokra van szükség, amelyek megfelelnek a rendelet eh, intézkedéseinek, mert eh, egy rendeletről van szó, és a legfontosabb tétel az az adatok minimizálása, illetve a célhoz kötöttség. Lehet-e maximalizálni a kereskedelmi értékét a big data-nak úgy, hogy betartjuk a rendeletet? Én azt gondolom, hogy igen. Egy kicsit kutakodtam, és az egyik legnagyobb üzleti tanácsadó cég, az SAS, azt írja a blogján, hogy első pillantásra úgy tűnhet, minthogyha az adatvédelmi jogszabály az, az további ellenőrzésekkel, illetve nagyobb elszámoltatóság, stb. igényével öm, öm, csökkenteni a lehetőségeket. Valójában az ilyen szabályoknak való megfelelés az új lehetőségeket teremt azért, mert egy sor szervezetnek meg kell értenie azt, hogy az adat, az ügyfél adathalmazok, azok sokkal részletesebbek, mint korábban gondolták. A szervezetek lehetőséget kapnak arra, hogy az ügyfél adathalmaz értékét jobban megértsék, és hogy rájöjjenek, hogy hogyan lehet ezt jobban kiaknázni. Ezt alátámasztja az elszámoltathatóság igénye, és innentől kezdve kell kiállni egyértelműen, monitorozni kell Eh, a szabályszegőket eh, meg kell büntetni, és így a szervezetek rájönnek, hogy eh, az ügyfél adatbázisok megfelelő kezelése szükséges, és ez jó a szakma, mármint az adatelemzés szempontjából, az adatelemző szakma szempontjából. Egyébként ugyanez igaz a rendvédelmi szervekre is. Most tanuljuk meg azt, hogy az NSA E, illetve a e, rendőri testületek e, elmerülnek az adatokban, de a 95 óta meghatározott szabályok is gyakorlatilag abban az irányban mutatnak, hogy releváns, pontos naprakész adatokra van szükség. Ez az, ami a biztonsági munkához, illetve a rendőri munkához is kell. Tehát mi a bizottságnál megértjük, hogy milyen kihívásokat tartogat eh, a big data, és ezzel eh, vágunk neki a eh, az adatvédelmi szabályok felülvizsgálatának. Mindenképpen a közérdek, illetve a a közérdeket kell szem előtt tartani a nagy adathalmazok alkalmazásánál. Nézzünk néhány olyan területet, ahol ha big data negatív hatása járhat más alapvető jogokra. A bíróság konkrétan említi a szólásszabadságot, és erről már hallottunk, a White House jelentésről is hallottunk a, növe, a szabad mozgás, a választások tisztaságába vetett hit, illetve az ahhoz való joga. Legutóbb is hallottuk, hogy a győztes az amerikai választáson pszichometrikus profilozással válhatott győztessé, tehát a demokráciára is hatással van a big data, van egy diszkriminációs potenciálja is, és érinti a munkajogot is. Ezeken a területeken nagyon óvatosan kell eljárnunk, oda kell figyelnünk, és azzal fejezném be, hogy amit mondtam az elején, hogy a Big Data-hoz Big Trust kell, a nagy cégek, a parlamenti képviselők, az államok szem előtt kell, hogy tartsák ezt. Itt nem csak az egyénekről szóló adatok védelméről van szó, hanem arról a bizalomról is, hogy más jogokat nem fog ásni alapvető jogokat a nagy adathalmazok alkalmazása, és ezeknek a szabadságjogoknak a biztosítása, a demokrácia, a választások tisztasága, gyülekezési szabadság e, és egyéb szabadságjogok, illetve a saját adataink feletti rendelkezés joga egy olyan korban, amikor egyre nagyobb mértékű az adatgyűjtés, nos, ezek nem kis szakmai, illetve technikai kihívások, hanem alapvető, eh, alapvető, alapvető jogi eh, és jogi kérdések a digitális korban. Köszönöm Nimic úrnak. Meghallgattunk most négy előadást a Big Data kereskedelmi alkalmazásáról. Most megadom a szót a képviselőknek, és már látom is hogy néhányan jelentkeztek. A raportőrrel, Anna Gomessel kezdem, és aztán megyünk tovább. A többi képviselőnek adom meg a szót. Azt szeretném, hogyha megpróbálnák összeszedni a gondolataikat, és csak két percet használnának. Anna Gomes, köszönöm. Köszönöm ezeket a nagyon érdekes és gondolatébresztő nyilatkozatokat és figyelmeztetéseket. Számunkra egyértelmű, hogy a GDPR, tehát az, alap, a, az adatvédelmi rendelet, az egy alapvető pillér és ezt meg kell tartanunk, sőt meg kell erősítenünk, és valóban ez szükséges ahhoz a bizalomhoz is, amit Nimic igazgató úr említett. Rister úrtól kérdezném, ho, aki azt mondta, hogy van egy olyan kockázat, hogy elköltöznek a vállalkozások, hogyha túl eh, erős lesz az adatvédelmi szabályozás. Amerikában azonban azt láttuk, hogy nagyon örülnek a nagy cégek, mert ők maguk is tudják, hogy egyrészt kell a bizalom, másrészt pedig van egyfajta útmutatás legalább e, e, adatvédelmi területen. Tehát erről mit gondol Riszter úr, erre lennék kíváncsi. De Kunya úrtól és Martin úrtól pedig azt kérdezném, hogy milyen problémát látnak a diszkriminációs potenciállal, illetve hogy lehet elejét venni ennek a diszkriminációs eh, potenciálnak. Még akkor is, hogyha anonimizáltak az adatok, valójában azokat visszaazonosíthatóvá lehet tenni, nem tudom, jó kifejezést használok-e, ugyanis visszafordítható az anonimizálás, eh, vagy visszafordítható lehet. Felmerül az a kérdés is, hogy ugye az, hogy az adataink fölött rendelkezünk, az alapvetőnek tűnik, de hogyan tudunk autonóm döntéseket hozni, és ellenőrizni az adatainkat, hogyha ezekre a technológiákra valóban szükségünk van, és így a fogyasztó mint, mint, mint használója ezeknek a szolgáltatásoknak gyakorlatilag elveszíti az összes hatalmát. Birgit Zippel Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Először is Paul Némicnek szeretnék igazat adni abból a szempontból, hogy a nagy adathalmazok hasznosak lehetnek például, hogyha van egy hosszú előállítási lánc, és információkat lehet kapni, hogy például nagy károkat elkerüljünk, ugyanakkor a határok, a nagy adathalmazok a technikai téren, valamint a magán jellegű adatok között eltérőek. Hogyha az én autóm például arról gyűjt adatot, hogy rövid vagy hosszú távon milyen gyorsan utazom, milyen gyorsan vezetek, milyen gyorsan gyorsítok fel, akkor először is ezek az adatok az autóra vonatkoznak, de hogyha a szervizbe viszem az autómat, és ott leolvassák ezeket az adatokat, akkor legalábbis tudják rögtön, hogy ez az én autóm, tehát tudják, hogy én hogyan vezetek és ezeket központi úton továbbítani is lehet, így akkor mások tudomására is juthat. Örülök Mártin úrnak, hogy elhozta ezt a babát, mert ez is szemlélteti, hogy itt nem kizárólag arról van szó, hogy az adatokat összegyűjtik, és aztán valahogyan értelmezik, hanem például ennél a babánál, amelyet odaadnak egy kisgyereknek, láthatjuk, hogy erről a gyerekről az előállítónak, a gyártónak még nincsenek adatai, de digitális adatok által befolyásolják, és ezt azért elég ijesztőnek tartom, azt, hogy hogyan lehet így manipulálni az adatokat és nyilván nem a gyerek mindenek felett álló érdekét, jólétét tartjuk itt szem előtt, hanem kereskedelmi érdekek vezérlik ezt a manipulációt. Ez pedig ugye a digitális lehetőségekkel azt hiszem, hogy elképzelhetetlen méreteket ölthet, és a digitális ügyekért illetékes biztos, hogy ideje azt is sugalta, hogy az egyedül élő idős emberek, például ők megszólíthatók egy robot által, számomra ez katasztrofális, mert én például, ha megöregszem, szeretnék egy személyes beszélgető partnert, aztán, hogyha pehem van, egy robotot kapok, amely nem fog soha vissza beszélni nekem, én megőrülnék, hogyha nem veszekedhetnék soha. Azt hiszem, ez nem lenne egészséges sem számomra, sem pedig a robot számára sem. Éppen ezért meg kellene fontolnunk azt, hogy az adatok bevetése mikor lenne észszerű, erre vonatkozóan kellenek szabályok, és utolsó pontként az intelligens mérőeszközöknél, ha például tudjuk, hogy mely lakásban él egy egyedülálló személy, milyen gyakran tusol, milyen gyakran használja a mosógépet, amelyet nem tölt meg teljesen, illetve az energiállátó számára elegendő-e tudni azt, hogy egy adott városrészben mikor használnak nagy mennyiségű elektromos áramot, itt elég, el, elmosódnak a határok. Tehát a tárgyak internetére szükségünk van, de az, hogy a magánéletünket már most korlátozzák ezen adatokat, azt hiszem, hogy ebben senki sem kételkedhet. Köszönöm, Léna úr. Yes, thank, thank you very much. I'm sure it will be... Köszönöm szépen. Biztos vagyok benne, hogy le, lehet majd ilyen babát csinálni, abban nem értek egyet, hogy ez erre a karácsonyra, de egy későbbi karácsonyra biztos. Ez a baba is jól illusztrálta a problémát az adatokkal kapcsolatban. A fogyasztók ki az utolsó szó azzal kapcsolatban, hogy mi történik az ő adataikkal, de sokszor nem foglalkoznak ezzel a fogyasztók ugye valaki kinyitja az ajtót, mert használni akarja, be akar lépni, hogyha előtte kattintani kell, akkor nyilván kattintani fog, és bármit elfogad. Én most váltottam az iPhone-omon egy újabb modellre, újabb operációs rendszerre, de nem olvastam el a kilenc oldalnyi öm, szerződést és feltételeket, mert amúgy sincs lehetőségem ezt befolyásolni, és egyébként sem szánom erre az időmet, tehát a fogyasztók magatartása ilyen, az kell tehát elérni, hogy az emberek pontosan értsék, hogy mi az, amit aláírnak, vagy mi az, amit elfogadnak. Ez a jövőben egyre fontosabbá válik. Tehát intelligens megoldásokat kell találni arra, hogy a fogyasztók valóban hozzáférhessenek ezekhez az információkhoz. Nagyon érdekes volt ö, nekem az, amit Luca Rister mondott, nem tudom mennyi idő jut erre, de talán elmondhatná, hogy hogyan használják fel az adatokat, és milyen adatokat használnak fel például az adóelkerülés elleni küzdelem segítéséhez. Tehát hogyan segítik a hatóságokat az adócsalás esetén, milyen adatokat gyűjtenek be, és hogyan használják fel ezeket az adatokat, hogy valósul itt meg az adatvédelem, tehát milyen adatvédelmi keretek között végzik ezt a munkát. És visszatérve az ajtó példájára, Martin úr említette, hogy ugye nagyon sok fogyasztóvédelmi szabályt is megsértettek, és ez, ez mi történik itt a piacon, hogyha a, a feltételek, a szerződéses feltételek megszegik a fogyasztóvédelmi szabályokat? Ez talán egy kérdés az összes szakértőhöz, hogy mit gondolnak az új adatvédelmi jogszabályokról, eu szinten. Mit gondolnak arról, hogy a nemzeti adatvédelmi felügyeletek kapacitásokkal rendelkeznek, végre tudnak-e hajtatni, vagy be tudnak-e tartatni adatvédelmi jogszabályokat? És mi a véleményük az adatvédelmi csomagról, amelyet elfogadtunk? A jövőbeli fejlődés és változások fényében jó lesz ez, megfelelnek ezek a keretek most az elkövetkezendő pár évre a jövőben? Eleget tesz az EU megfelelő, ez lépést tudunk tartani a digitális világ eseményeivel? Köszönöm. Köszönöm. Mario Lauristin az utolsó hozzászóló. Thank you very much and thank you all of speakers because it was really very rich. Köszönöm az előadóinknak az előadásukat. Nagyon érdekes prezentációk voltak, különböző mm, megvilágításban helyezték a kérdéseket. Miután 40 éve a kommunikációval foglalkozom, az univerzális kódokkal kezdtük mindezt, és megpróbáltuk megérteni azt, hogy mindaz, amit a nyelvünk, a szájunk, a szemünk vagy a fülünk tesz, az nagy adathalmazokkal áll összefüggésbe, és mindaz, amit feldolgozunk az agyunkban, az is azok is nagy adathalmazok. Ebben a tekintetben tehát semmi újdonság nincs. Újdonságot jelent azonban a, a gyorsaság, illetve az az adatmennyiség, amelyet gépek dolgozhatnak fel egy teljesen új rendszerben, illetve ami a nagy adatokhoz való hozzáférést illeti, hiszen egymás agyához nem férünk hozzá, még akkor is, hogyha sevészek vagyunk, az agyban rejlő információkhoz nem férünk hozzá. Mit teszünk most ezen nagy adathalmazokkal? Kivetítünk bizonyos dolgokat, amelyek eddig rejtve maradtak egy adott kultúrában, és most ezt kell kiigazítanunk, hiszen a jogszabályalkotás egyfajta kód, egyfajta nyelvtan, és az embernek lehetnek jó nyelvtani ismeretei, de hogyha nincs szókincse, nem ismeri a szavakat, vagy nem tudja, hogy ezek mögött mi húzódik meg, akkor a nyelvtannal semmit sem ér. És ez most a lényeg, hogyan tudjuk újra kódolni a realitást ebben a technológia uralta környezetben ezzel az új kóddal és hogyan tudjuk ezt jelentéssel megtölteni. Önök nagyon sok jelentést vázoltak fel, ezért hálás is vagyok, mert mindenkitől másfajta jelentést hallottam. Polla nem feltétlenül értek egyet teljes mértékben, nem értek teljesen ért egyet önös, önnel sem, aki egy katasztrófa helyzetet vázolt fel, önnel sem, aki azt mondta, hogy az ember kiragad valamit, és azt tesz ezzel, amit akar, egészen addig, amíg el nem kapják. Azt hiszem, hogy mindenkinek megvan erről a saját véleménye, de akkor is együtt vagyunk itt ebben a környezetben, ezért rendkívül fontos, hogy megértsük azt, hogy miről is kell most jogszabályt alkotnunk. Képzeljük el például, hogy a sötét középkorban élünk, feltaláltuk az üveget, és szeretnénk védeni a magánéletet, azt akarjuk szabályozni, hogy az üveg ne legyen annyira átlátszó, mert akkor elveszíti a sajátos jellegét. Az emberekről, az embereket sem tudjuk jogszabályok által irányítani, még akkor is, hogyha megnézzük, hogy ezt tettük az adatvédelmi rendelettel. Aztán ott van ez a baba. Önmagában véve ez vicces, és minden bizonyal minden gyerek örülne egy ilyen babának, még akkor is, hogyha némileg sztereotípiákkal dolgozik a lányok és a fiúk irányába, de úgy tűnik, hogy ez nem is annyira fontos. Viszont, ami egy komoly probléma, és amit ön is megemlített, az az, hogy ez a játék nem veszi figyelembe, nem tartja tiszteletben az alapvető adatvédelmi jogokat. Az adatoknak tehát ez a továbbítása az ember házából, lakásából egy vállalathoz, ez már önmagában véve is illegális. Ez így vagy úgy illegális, és éppen ezért meg kell értenünk azt, hogy most vannak új dolgok, amelyeket nem szabályoztunk. Vannak bizonyos jogszabályok, de vannak bizonyos dolgok, amelyekről még nincsenek egyértelműen kidolgozott jogszabályok. Említettem, hogy Pollal nem értek teljesen egyet, és van valami, ami kapcsolódik a nagy adathalmazokhoz. Itt a személyes és a nem személyes adatok közti határ elmosódik. Elvben itt nagy adathalmazokról beszélünk, végeredményben, ha azt akarjuk, akkor személyesíthetjük olyan, azon adatokat, amelyek kezdetben nem voltak személyes adatok, ezeket úgy gyűjtötték össze, hogy nem személyre vonatkozó adatok voltak, de át tudjuk lépni ezt a határt, és akkor meg kell értenünk, hogy ezt hogyan formuláljuk. Az adatvédelmi rendeletben van egy ilyen elv, de gyakorlatban ez nehezen kivitelezhető. Egyértelműen meg kell értenünk, hogy hol vannak a, ezek a szürke övezetek. Tehát nagyon érdekes mindez, és tényleg a problémáink talán sokkal inkább onnan erednek, hogy vannak dolgok, amelyeket még nem látunk, nem látjuk azt, hogy hol van probléma, amelyre vonatkozóan még nincs jogszabály. És azt kell mondjam, hogy ha megnézem a nagy adathalmazókat, feltételezem vannak mások is rajta, rajt, rajtunk kívül, akiknek az adatai statisztikailag feldolgozzák, de azt kell mondjam, hogy egy nagyon nagy kisebbséget alkotunk. Az emberek többsége tényleg az alapvető aritmetikával egyetért. És ha most azt mondjuk nekik, hogy átlátható algoritmusokra van szükségünk, hát ez nem fog működni. Um, Köszönöm szépen. Most akkor visszaadom a szót az előadóknak, és azt mondanám, Anna Gomes elnézést, de én szeretném megragadni ezt a lehetőséget, hogy Riszter úrnak feltegyek még néhány kérdést, annak alapján, amit ő elmondott. Például az illegális projektekkel kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, hogy ugye nagyon vonzó elbújni kis szabálysértések mögött, és közben komoly szabálysértéseket elkövetni. Tehát önök a vállalatok közül, a minisztériumok közül tudják, hogy ha valaki ilyet elkövet, tudják, hogy esetleg valamilyen diszkriminációra sor került az egészségügyben, a bankok esetében, a hitelek és egyebek elbírálásánál? Én azért kérdezek konkrét tapasztalatokról, mert ezekből tudunk esetleg tanulni mi is, ezekre tudunk támaszkodni hogy hogyan lehet a legrosszabb hatásait a jelenségnek ellensúlyozni. Köszönöm, mondja az elnök, tehát akkor visszaadom az előadóknak a szót, és azt kérném, hogy mindenki kb. négy percet használjon fel. Talán ugyanolyan sorrendben kezdhetnénk a válaszadást, ahogy az előadások is elhangzottak. Ha kívánja, akkor Krisztián de Kunyának adom meg először a szót. Köszönöm szépen, Elnök úr, én megúztam azt hiszem a legtöbb kérdést, de azért egy-kettőre szeretnék választ adni, mert úgy gondolom, hogy itt ezekben tudok segíteni. Gomes asszony kérdezett a megkülönböztetés lehetőségére, hogy ez mekkora potenciál. Igen, nagyon fontos az a rendelkezés, ami benne van az általános adatvédelmi rendeletben. A 15H, tehát cikk amely leírja, hogy az egyének joga van ahhoz, hogy hozzáférjen a, az adataihoz, illetve tisztában legyen az automatizált döntéshozatallal, a, az adatok kezelésének a, a folyamatával. És ez azért fontos, mert így az emberek tájékozódhatnak azokról az algoritmusokról, amelyeknek alapján őket bizonyos kategóriákba besorolják, tehát ezeket lehet ellenőrizni. De ahogy én ezt próbáltam hangsúlyozni az előadásomban, hogy nem csak jogszabályi, hanem etikai kérdések is felmerülnek az online szolgáltatások megtervezésekor és nyújtásakor. Ezt nagyon jól illusztrálja ez a baba, amit Dávid hozott magával vannak olyan kérdések, ahol el kell dönteni, hogy mi a helyes és mi a helytelen, és ezt nem várhatjuk csak és kizárólag a jogszabályoktól. Lányez úr kérdésére válaszolva, a GDPR, tehát ez a rendelet nagyon sok felelősséget ruház az adatvédelmi hatóságokra. Elszámoltatható kell, hogy legyenek, mert sokkal nagyobb lesz a hatáskörük az új rendszerben, az új keretek között és a 29-es munkacsoportban, a 29-es cikk munkacsoportban igyekszünk felelősség teljesebb magatartásra ösztönözni őket, tehát hogy hatékonyabban dolgozzunk, útmutatásokat adni, hiszen tisztában kell lenni azzal, hogy mik az új keretek, a jogszabályok az adatellenőrzőknek, és meg kell, hogy legyen a szükséges valamennyi erőforrás is ahhoz, hogy ezek a hatóságok valamennyi funkciójuknak eleget tegyenek az új rendelet értelmében. Én beszéltem például a belga hatóságtól egy kollégával ma reggel, aki azt mondta nekem, hogy igen radikálisan át fogják szervezni magukat az új funkciók és feladatok miatt, amelyeket a rendelet értelmében kaptak, és nem ők az egyedüliek. Hogy mennyi időre lesz ez elég, egy másik kérdés volt. Hát azt nem mondhatjuk, hogy ezek a szabályok egy így ki fognak tartani nem így működik a jogalkotás. Ha jól, emlékeztem, jól emlékszem, 2010-ben indult a régi adatvédelmi irányelv reformja, és 2018 májusától lép ez majd életbe, tehát szinte egy évtizedre volt arra szükség, hogy az új jogszabályt elfogadják. Úgyhogy szerintem legalább 20 évig itt marad a nyakunkon, lehet, hogy tovább is. És ahogy Laurisztin kolléga is említettem is, leültünk az alapjogi ügynökség igazgatójával, és beszéltünk erről, megkérdeztük, hogy mi a véleménye az, egyrészt az új pozícióról, az új helyzetről, és arról a helyzetről, amelyel az emberek szembenéznek. Azt mondta, hogy ne jogokról és jogszabályokról beszéljünk, hanem az emberekről, és az emberek magatartására gyakorolt hatásáról mindennek, tehát hogy a vállalatok, a, az egyes programok, tendenciák milyen hatással vannak rájuk. Nagyon sok zsargont használtam, de azt hiszem az adatvédelmi hatóságok számára az a kihívás, hogy a konkrét hatásról beszéljen, tehát hogy arról beszéljen, hogy ami a piacon történik, annak mi a konkrét hatása az állampolgárokra nézve. Köszönöm szépen a következő szakértő Luka Részter, aki válaszolhat. Köszönöm a kérdéseket. és végig szaladok a felvetett pontokon gyorsan. Nem akartam én itt a ö, adatok felhasználásának az ellenőr, ellen támadója lenni, úgymond. Az előadásom az inkább arról szólt, hogy az ügyfelek mit tesznek, és hogy hogyan tudunk ezzel foglalkozni, hogy milyen problémák merülnek fel, és erre mi lehet a megoldás. A privacy by design, tehát az, az a külön konkrétan személyre szabott magánélet védelme, például egy ilyen megoldás a teljes adatliberalizáció helyett. Gomes asszony kérdésére reagálva mondom, hogy hát a, a vállalkozások távozásáról, hát mm, mi tulajdonképpen közvetítők vagyunk, mi más vállalatoknak nyújtunk szolgáltatásokat. De például egy, hogyha egyszerű példát mondok, van egy globális cég, amely a világon mindenütt nyújt szolgáltatásokat. Tehát például, ha valaki vásárol ettől a cégtől, azt megteheti Marokkóban, a közben a hitelkártyája egy spanyol hitelkártya, de közben itt él Belgiumban, tehát elég nehéz azt itt ilyenkor meghatározni, hogy hol vannak az adatok. És ilyen közös nyilvános felhőket használnak ezek a vállalatok, ahol ezeket az adatokat tárolják, és éppen ettől lesz olyan kényes, hogy most akkor ez minek minősül, a hitelkártya adatokat másképpen kezelik itt, meg ott, meg amott, de és más feltételek vonatkoznak ezekre az adatokra, nem, elvileg nem tarolhatnák az adatokat Európában, hogyha nem itt van a székhelyük, de ha van itt egy lányvállalatuk, akkor mi van, akkor itt mégiscsak tárolhatják őket, és így tovább. És ez, ez eleve egy egyszerű példa, és már is ennyire bonyolult. Tehát amikor a, a felhő alapú szolgáltatásokról van szó, akkor itt rengeteg más technikai komplikáció vagy kérdés is felmerül. Ami a megkülönböztetést és a csalást illeti. Ami az adatokat illeti, nagyon sok esetben látjuk, hogy beazonosítható információkat gyűjtenek, tehát konkrét személyre vonatkozó információkat, nem csak a lakhatás, de rengeteg más területen is, és lehet, hogy ezeket lehetne kezelni bizonyos szabályok szerint, de nem a, nem a GDPR rendelet szerint. És akkor adjuk ehhez hozzá, a PII információkon túl az összes többi információt, amit begyűjtenek, streaming és egyéb, um, és az internetről összebányászott információkat, és itt volt, akkor utána van aztán egy uh, komoly probléma adódik elő, illetve hogy a, a 20 évre visszamenő, vagy nagyon sok időre visszamenő információk, amelyeket egyes vállalatok tárolnak, ezeket is uh, összekombinálják, tehát ez nagyon összetett és nehéz helyzetet ad elő. Aztán pedig nem a pénzügyminisztérium az egyetlen ügyfelünk, ezt arra a kérdésre válaszként mondom, hogy az adócsalás elkerülését hogyan segítjük. Más ügyfeleink is vannak a piacon, nagyon sok adatokkal foglalkozó tudóssal is együtt dolgozunk, statisztikusok és más szakemberek, akik az ügyfél meglévő adataival kapcsolatban készítenek algoritmusokat, és így tovább. Gondolok itt a szociális állazatok adataira, és nyilván részletekben nem mehetek az algoritmusok vonatkozóan, de manapság nagyon sok vállalat beszél arról, hogy ezeket a, a szociális hálókon, a közösségi hálókon ott hagyott, véletlenül vagy szándékosan ott hagyott és nyilvánosságra hozott adatokat is felhasználják, és így a kockázati modelleket kiigazítják, gazdagítják. Volt-e még kérdés? Gyorsan megnézem, nem azt hiszem, hogy az összes kérdésre válaszoltam. Nem, Gomes asszony volt egy mikrofonon kívüli kérdése, amit a tolmácsok nem hallottak, a válasz nem. A megkülönböztetéssel kapcsolatos ügyeket a neten meg lehet találni, a mesterséges intelligencia felhasználásánál is, a negatívan diszkrimináló mechanizmusok, tehát esetleg termékeket ajánlanak különböző társadalmi csoportoknak ár alapon, az emberek jövedelme alapján. Lehet mesterséges intelligencia felhasználásával ilyen algoritmusokat kidolgozni. Köszönöm. David Martin. Thank you. First of all, I wanted to clarify that Köszönöm. Először is azt akartam mondani, hogy nem az akart lenni az üzenetem, hogy végünk van és jön a világ vége, hanem azt akartam mondani, hogy ha elfelejtjük az alapvető értékeket, és hagyjuk, hogy a kereskedelmi érdekek eh, győzedelmeskedjenek, akkor jön itt rossz világ ránk. Ez volt a fő üzenet. Kaptam kérdéseket diszkriminatív potenciállal kapcsolatban, ezt eh, említette az előttem szóló, de valóban eh, kaptunk olyan jelzéseket, hogy a websájton levő ár egy adott terméknél um, eltérhet uh, adatok elemzés alapján, illetve annak eredményeként, uh, de alapvetően a big data adatelemzést odáig el lehet vinni, hogy én most mennyiért kapom meg ezt a terméket, mert nagyon sok paramétert vehet figyelembe a szolgáltató, hogy hol vagyok, mit vettem korábban, és ha valaki boltba megy, akkor lehet, hogy nem lesz ár kiírva, hanem a smartphone-on jelenik majd meg, hogy neked akkor mennyibe kerül az a termék, és másnak adott esetben más összegbe kerülne. Igazság szerint már most a repülőjegyvásárlásnál felmerülnek ezek a kérdések, ugye változnak, ugrálnak a repülőjegyárak, de bárminek lehet hasonló a sorsa. Hogyan lehet autonóm döntéseket hozni akkor, amikor az embernek nincsen hatalma? Hát nem, nem lehet. Mert kiszolgáltatottság esetén ugye vagy viszem, vagy, vagy nem ezért is mondtam azt, hogy megváltozik az ügyfelek és a vállalkozások között a kapcsolat természete. Ugye egy pékség abból szerez pénzt, hogyha eladja nekem a kenyeret. Sokkal nehezebb átlátni, hogy a mellettem levő úr cége például miből szerzi a jövedelmét. Making it easy for you to be interested in this. You had to read maybe Eh, lehetséges az is, hogy eh, megpróbálják az ügyfél érdeklődését felkelteni. Mondjuk kilenc oldal helyett két bekezdést elég lenne elolvasni. Eh, egyébként sem biztos, hogy a kilenc oldal érthető, de igazándiból az ilyen feltételek, amiket az ember elfogad ahhoz, hogy hozzájusson valamihez, azokat egyrészt nincs más választása, mint elfogadja, másrészt meg úgy sem tudja felfogni, hogy mire bólint rá, tehát ez nem egy valós választási lehetőség. Akartam még említeni. Surveys, they show that people are interested, uh, Az érdeklődésről Eh, hogy az emberek érdeklődnek valamilyen dolog vagy termék iránt, And just uh, as an example, Például itt erre a babára, amit az előbb bemutattam, van érdeklődés. Eh, meg lehet venni a babát egyébként az Amazonba vagy boltba, de hogyha megnézzük a kommenteket, akkor a panasz leginkább az volt, hogy a gügyögést nem érti meg a baba. Más problémájuk nem volt vele. Tehát egyszerűen nincsenek tudatában a vevők, a fogyasztók annak, hogy mit kockáztatnak. Ott, van a, a, ott vannak a szabályok, a rendelet, ugyanakkor ezek nem testre szabottak, illetve nem alkalmasak a cél elérésére. Visszatérve a babára, ez a termék nem biztonságos, ugyanis meg lehet hekkelni, és valaki elkezd beszélgetni a babán keresztül a gyerekemmel úgy, hogy én nem tudok róla. De ezt nem tudja lefedni az általános termékbiztonsági irányelv, amely e, a babának a különböző tartozékaira vonatkozik inkább, illetve azokra az anyagokra, amikből készül, de nem fedi le ezt a problémát. Köszönöm. Végezetül nem, nem itt úr. Nos, valóban az időbeli kihívás az az, hogy testre kell szabni a jogszabályt. Mit jelent mindez a big data korszakában? Például azt, hogy az állam gyakorlatilag keresletként lép fel a piacon, és olyan technológiákat szerez be, amelyek alapján az egyének tudják ellenőrzni, hogy az adataikat megfelelően kezelik-e. Ezt erre szüksége van az adatvédelmi biztosoknak is. Nekik is ki kell alakítaniuk azt a technológiát, amelyel a szabályok betartatását ellenőrizni tudják. A régi módszerek nem fognak működni. E, a Facebook és a Google ellenőrzéséhez high-technek kell lenni. Ez már is egy kapacitás problémát vet fel, nem csak az egyén oldalán, akit e, mindenfajta módon lehet e, hozzásegíteni. Jelenleg egy, egyes termékeknél Eh, ugye egy kis kézikönyvet adunk ki, amelyen megérti, hogy hogyan működik, de lehet, hogy majd később egy app lesz, egy alkalmazás lesz, eh, és és az ellenőrzi, hogy a jogaim érvényesülnek-e, és lehet, hogy ehhez kell majd az állami költségvetésnek is beszállnia, mondjuk ösztönzőkkel, tehát tech for law, olyan technológia, amelyel a jog kikényszeríthető az adatvédelmi biztosok kapacitása, illetve a fogyasztóvédelmi szervezetek kapacitása az nem feltétlenül e, éri el azt a szintet, amikor hivatalból eljárhatnak, e, pedig erre szükség lenne, e, hogy hivatalból eljárhasson, és ezt meg is tegye, és stratégiailag tegye meg. Még két megjegyzés. A big data az meg fog érkezni, Európába. Eh, kár azt mondani, hogy eh, itt most kimaradunk, vagy a mesterséges intelligencia nem fog ide érkezni. Eh, Európában hatalmas befektetések vannak, több milliárd euró, eurót költenek adat központokra amerikai cégek azért, mert megértették, hogy a big data, ahogy mondtam, a big datahoz big trust is kell. Az Apple a legértékesebb cég, eh, többek között azért is, mert egyébként a legagresszívabban lépnek fel a magánélethez való jogok tekintetében is. Említették, vagy kérdeztek a példákra. Voltak olyan példák a reklámozásnál, eh, eh, amelyek célzottak voltak, kivéve bizonyos vallású személyeket, vagy bizonyos fajú személyeket van olyan, hogy hotelszobát csak fehér ember vehet ki, vagy egyéb szolgáltatást csak fehér ember vehet igénybe fölismerhetővé teszi a mohamedánokat vagy egyéb más csoportokat, és kizárhatja őket az ajánlatokból. Rendőrségi profilkészítés is egy olyan téma, ami, amiről már többször beszéltünk, és ami probléma. Már most nem tartják be a törvényeket, azt látjuk. A nagy kihívás az az, hogy hogyan lehet kikényszeríteni a szabályok betartását, és ez összefügg azzal, hogy mekkora erőforrás bocsátunk rendelkezésre, hány ember végzi el a kikényszerítés feladatát, és akkor hadd fejezzem be optimistán. 4%-os maximális bírság szerepel a rendeletben, a piacon olyan modelleket is ki fognak alakítani, amelyek a szabály betartását fogják könnyebbé tenni, azért mert a, a, bírság, eh, bírságot akarják elkerülni, még akkor is, hogyha a bírság tényleges kiszabásának az esélye az alapvetően kevés vagy kicsi. Köszönöm a szakértőknek itt az első panelben, és hogy válaszoltak a képviselők eh, kérdésére. Így most már azt hiszem, hogy jobban értjük a helyzetet. Áttérünk a második panelre. Shift here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 Okay, everybody. We are resuming our hearing. Uh, Folytatjuk akkor um, a meghallgatást. A második um, panel során azt fogjuk megvizsgálni, hogy a rendvédelmi, valamint a közigazgatási szférában a nagy adathalmazokat hogyan használják fel a hatóságok. Meghallgatjuk egy civil szervezet perspektíváját is. Először azonban Rivó Rájtmánnak adnám meg a szót. Ő főigazgató helyettes az észt adó és vámügyi hivatalnál, az ETCB-nél 2016. októbere óta, ezért ő illusztrálni tudja számunkra azt, hogy a hatóságok hogyan használják fel a nagy adathalmazokat. Tust eh, ja, ja on suur au siin esineda, rääkida, kuidas me siis Eestis kogume makse läbi andmete nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt tehetek, és bemutathatom, hogy az észt adóhivatal hogyan szedi be az adókat, és hogyan használja fel az adatokat erre. Először is nézzük az magát a folyamatot, ugye már több e, évtizede zajlik az adószedés. A lényeg az az adat gyűjtés, és hogy milyen adatok alapján dolgozzon az adóigazgatás. Az adatok gyűjtése is több részből áll, illetve több szempont vetődik itt fel. Ugye az első az az, hogy hogyan és milyen adatokat gyűjtenek be, a második pedig, hogy mit tesznek ezekkel az adatokkal. A vállalkozók, illetve az állampolgárok adataival. Az adatok beküldéséről, ha beszélünk, a mi véleményünk az az, hogy a lehető legkönnyebb és legkényelmesebbé kell tenni az adatoknak a beküldését, tehát a könyvelők, a vállalkozók és az egyszerű állampolgárok ne kelljen, hogy ö, hosszas ö, időt eltöltsenek bármifajta plusz tevékenységgel, pusztán azért, hogy az adataikat beküldjék. Tehát nagyon egyszerű felületre van szükség, a számviteli, szoftverek, a bankok és mindenki más számára használható szoftverről és felületről. Milyen fajta adatokat gyűjtünk be, tehát milyen adatok keletkeznek a hétköznapokban, amelyeket az állam felhasználhat a feladatainak ellátására. Csak a szükséges adatokat gyűjtjük be, persze lehet, hogy az adóigazgatás több adatot szeretne begyűjteni a minimálisan szükségesnél, de erre nincs a valóságban szükség. Online módon be lehet gyűjteni az adatokat mindenfajta beavatkozás nélkül, és a számítást is lehet automatizálni. Tehát az összes folyamat automatizálható, az állampolgárok, a vállalkozók semmifajta extra számolgatást nem kell, hogy elvégezzenek. Ez azt jelenti, hogy azok a pénzek, amelyeket arra fordítanak a vállalkozások, hogy az adóbevallásokat elkészítsék, a számításokat elvégezzék, és így tovább, az ő zsebükben maradhatnak, ahelyett, hogy ezeket az adóbevallások kitöltésére használnák fel. Több mint 100 millió eurót tesz ki ugyanis az a munka, amit a vállalkozások, a magánszemélyek az adóbevallások kitöltésére és a számolgatásokra fordítanak ezt a pénzt meg lehet takarítani, és ha egy ilyen kis ország esetében 100 millió eurót lehet megtakarítani, akkor másod még többet az automatizálással. Ennek így kellene, hogy legyen. Észország komoly lépéseket tesz már e felé. 2018-ban ezek a rendszerek automatikusan működnek majd, önkéntesen lehet választani a részvételt. A célunk az, hogy ne legyen túl sok adat, amit begyűjt a hatóság, nem kell feleslegeten, feleslegesen az adatokat begyűjteni, és őrizgetni sem kell túl sokáig. Az megfelelő adó kiszámításhoz minimálisan szükséges adatokról van szó, ezeket kell begyűjteni és kiértékelni. Ezen a dián látható, hogy hogyan lehet online módon felhasználni ezeket az adatokat. A bankokkal folytatott együttműködés egy példáját láthatjuk ezen a dián. Tehát tegyük fel, hogy én vállalkozó vagyok, és az online bank alkalmazásomon keresztül szeretném az adófizetést megoldani. A bank az adóhatóságoknak már továbbított információkat, ezek alapján ki lehet számítani az adót, és rögtön ki is lehet fizetni, itt a folyamat vége. Semmifajta bürokrácia, papírozás, extra munkaszámolgatás, semmi másra nincs szükség. Tehát ez azt jelenti, hogy az administratív terhek gyakorlatilag megszűntek, csak egy átutalást kell végrehajtani az adó megfizetésére. Mert a bérek kifizetésekor már a számítások megtörténtek. A kérdés, ami az adatokkal kapcsolatban felmerül, hogy mi történik ezekkel. Az adatok ugyanis nem az állam tulajdonában vannak, ugye ők az, azok az állampolgárok és vállalkozások az adatok tulajdonosai, amelyek ezeket beküldték. Tehát az adatokat vissza kell jutni a tulajdon, jutatni a tulajdonosokhoz. A kérdés az az, hogy hogyan lehet ezt megoldani, hogyan lehet vissza az adat alanyhoz visszajuttatni a saját adatait. Személyes statisztikákat lehet készíteni ezen adatok alapján. Nyilván ugye mindenki látni szeretné, hogy mi történik az adataival, mint érintett alany információt kaphat arról, hogy mondjuk ahol él, ott mennyi az átlagfizetés, a saját szakképzettsége alapján milyen munkahelyet, milyen fizetéssel kaphat, és így tovább. Az államnak is szüksége van ezekre a statisztikákra, és az állampolgároknak is joguk van az ilyenfajta adatokhoz és statisztikákhoz hozzáférni a vállalkozóknak pedig kell, hogy tudják, hogy milyen a gazdasági környezet, milyen a, a versenytársak forgalma, hol állnak a versenytársakhoz képest, mert ennek alapján hozzák meg az üzleti döntéseiket. Tehát, hogyha megvannak a szükséges adatok, akkor meg lehet a döntéseket hozni, és ezek a szükséges adatok online találhatók mindenki számára elérhető formában. A kockázatkezelésről nem szabad megfeledkezni. Az adóigazgatások, az adóhatóságok a kockázatfelmérést is elvégzik annak érdekében, hogy kiderítsék, hogy melyek azok az adóalanyok, amelyek megpróbálják az adófizetést elkerülni. Az ilyenfajta adatokat általában a hatóságokon belül tartják az intézményeken belül, és nem adják ki másnak, csak akkor, hogyha bizonyos szankciók alkalmazására kerül sor. A véleményünk szerint ezt az információt is rendelkezésre kell bocsájtani, megpróbáljuk visszajuttatni ezt az információt a vállalkozókhoz, tehát hogy lehessen látni, a vállalkozók láthassák, és vállalatok, hogy mi az állam véleménye úgymond róluk, és útmutatásokat is készítettünk az adókockázatok minimálisra csökkentéséhez. Úgy szeretnénk kiépíteni a szolgáltatást, hogy a vállalkozók hozzáférjenek, a vállalatok hozzáférjenek a, kockázat fel, a kockázat elemzéshez másokkal. Ezeket az adatokat szeretnénk valahol online módon megjelentetni, tehát hogy az összes partner hozzáférjen ezekhez. Tehát például mások is láthassák, hogyha egy vállalat nem jelent adóügyi kockázatot, hiszen akkor érdemes vele együttműködni. Hasznosak tehát ezek az információk. Ezeket az információkat az alanyok, az adóalanyok megoszthatják másokkal. És az adóhatóságnak nem kell ezt külön-külön kibocsátani, ezt megoldhatják a, a vállalatok, a, az érintettek maguk. Az ilyenfajta szolgáltatás tehát használatos kellene, hogy legyen nem csak Észtországban, hanem egész Európában, hiszen ez az összehasonlítás kiváló alapja lenne, minden vállalkozott vállalatot össze lehetne hasonlítani, mindegy, hogy Hollandiában, vagy Észtországban, vagy bárhol máshol tevékenykedik. Egy ilyen rendszert nem nehéz felállítani egyáltalán, és maguk a vállalatok menedzselhetik itt nem olyan adatokról van szó, amelyeket az állam vagy az adóhatóság ad ki, hanem a vállalatok maguk. Köszönöm a figyelmüket. Tehát mi a vállalatokat és vállalkozókat támogatjuk. Egy nem valami fajta megfigyelésről van szó, hanem támogatásról és segítségnyújtásról. Megköszönöm Reitman úrnak, és most áttérünk a második előadónkra, Raúl Szavimára, aki az észt határőrség képviseletében van itt, és a nagy adathalmazok felhasználásáról fog beszélni a bűnöldözésben. 10 percre át is adom a szót. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Szeretném elmondani önöknek, hogy a bűnöldözésben hogyan használjuk fel a nagy adathalmazokat, és a célból szeretném megragadni a tolmács szolgálat nyújtotta lehetőséget, és észnyelvre váltanék át meie hinnangul annavad suurandmed mi úgy értékeljük, hogy a rendvédelmi szerveknek a nagy adathalmazok komoly lehetőségekkel szolgálnak, ugyanakkor ennek a használatnak vannak korlátozásai is. A nagy adathalmazok olyan adatok, mint mások, mint más adatok, amelyeket megkapunk annak érdekében, hogy a céljainkat elérjük. A mi határőrségünk, illetve a rendőrség az igazságügyi minisztérium irányítása alatt áll, ugyanakkor az észt jogszabályok értelmében az ügyész az, aki a nyomozati eljárást vezeti, és amikor felhasználjuk az adatokat, ezt csak az ügyész jóváhagyásával tehetjük meg, Tehát minden egyes alkalommal, amikor felhasználjuk az adatokat, ezen elvek mentén járunk el, és nem hajthatunk végre semmilyen felügyeleti tevékenységet, anélkül, hogy ezt egy büntetőjogi vizsgálat indokolná. Vannak kivételek, de általánosságban véve nagyon egyértelmű jogszabályok rendelik el az adatok felhasználását, de felhasználjuk, ahogy említettem, az adatokat, amelyeket az észt jogszabályok alapján felhasználtunk. Ezáltal elemezzük a bűnügyi helyzetet, előrejelzéseket teszünk arról, hogy esetleg hogyan alakul a helyzet adattárházban, adattárház információs rendszert működtetünk. Ennek a rendszernek a célja pedig az, hogy értékeljük a bűnüldözés helyzetét, a különböző észt térségekben, településeken, de ezt az információs rendszert felhasználjuk ahhoz is, hogy előrejelzéseket teszünk, megpróbáljuk felmérni azt, hogy hol van szükség fokozottabb erőfeszítésekre a részünkről, illetve hol kellene esetleg többet tennünk a bűn megelőzés érdekében. Természetesen ahhoz, hogy felhasználjuk a forrásainkat, az, és elérjük a céljainkat, az adatokat anonimizált formában használjuk, és ami szintén fontos a munkánk szempontjából, az az adatok minősége. Létrehoztunk egy minőségi adatrendszert, megbízható adatokat szeretnénk, és ez az, ami indokolja a rendszerünk működését. Még a bűnöldöző szervek és a rendészeti szervek is néha elkövetnek hibákat, de a rendszert pont azért hoztuk létre, hogy ezen hibák kiküszöbölhetők legyenek. A nagy adathalmazokat például azért használjuk fel, hogy a rendőri járműveket, a rendőri járművek munkáját értékeljük. 500 rendőri jármű működik GPS rendszerrel, és ellenőrizni tudjuk a járművek helyzetét, a járművek sebességét, és információval rendelkezünk az összes jármű mozgásáról, tehát tudjuk, hogy milyen térségben, vagy városban, településen járőröznek többet, és Persze kezdetben, amikor működésbe lépett ez a rendszer, a rendőrség némileg aggódott, amiatt, hogy a rendőrök aggódtak, hiszen attól tartottak, hogy feletteseik állandóan ellenőrzik a munkájukat, de megértik, hogy a cél pontosan a felügyelet és a munka javítása. Ez a az e rendszer azt is jelenti, hogy a járművek számítógépe vannak felszerelve, és adatvédelmi megfontolásból ügyelünk arra is, hogy az adatokat sohasem tárolják ezen, ezeken a számítógépeken, csak a központi szerveren. Az anonimizált nagy adathalmazok Szintén hasznosak a Tartui Egyetemmel való együttműködésünk szempontjából, illetve egy vállalkozással is együttműködünk, és ez megbízható információt szolgáltat a mobiltelefonokról. A szerződéses megállapodás értelmében anonimizált adatok továbbítására jogosultak, mobiltelefonokból származó adatok továbbítására, itt láthatnak például egy példát 2012-ből, és leolvasható innen, hogy júliusban és augusztusban egy kis észt városban, Hapszulóban sokkal többet használták a mobiltelefonokat, mint az év más részein. Láthatjuk, hogy az itt élő emberek milyen gyakran használták a mobiltelefonokat, hány külföldi mobiltelefont használtak, vagy más Észország más részeiről érkezett személyek hápszulóban mennyit használták a mobiltelefont, és ezen adatok alapján tervezhetünk, rendezvényeket is tervezhetünk, hiszen ezen napokban egy fesztivált rendeztek a településen, ez alapján pedig előre tervezhetjük, hogy jövőre hány rendőri járművet rendeljünk oda. Az adatokat az említett vállalkozás szolgáltatja a rávonatkozó megállapodás értelmében, és ugyanígy foglalkozunk egy másik projekttel is, amely az adatok mobil használatáról szól. Ez egy olyan projekt, amely ilyen nagy adathalmazok infrastruktúráját fogja feltérképezni, például az egyetemeken, a rendészeti hatóságoknál, és ez azt jelenti, hogy az összes felhasznált adat anonimizált lesz. Részt veszünk egy további projektben is. amelynek célja, hogy a biztonsággal, illetve a bűnözéssel kapcsolatos adatokat felhasználjuk, és ezeket a társadalom rendelkezésére bocsássuk a különböző bűncselekményekkel, jogsértésekkel kapcsolatos adatokat szeretnénk a honlapunkon is rendelkezésre bocsátani. A jövőben pedig az a tervünk, hogy ezt egy grafikonon illusztráljuk. Szeretnék mindenkinek megadni a lehetőséget, hogy a honlapunkon rendelkezésre álló adatok alapján elemzéseket hajtson végre. Összességében véve van egy jogi keret, amelynek alapján dolgozunk, van egy személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabály, illetve a nyilvános információra vonatkozó jogszabály. A rendőrség ezen jogszabályokat mindig figyelembe veszi és tiszteletben tartja. Van egy adatvédelmi illetékesünk, van, az, van egy adatvédelmi biztos, e-learning képzéseket nyújtunk a rendőri tisztviselők és más tisztviselők számára biztosítani szeretnénk azt, hogy mindenki tisztában legyen az adatvédelmi jogszabályokkal, ugyanígy belső strukturális részlegeink is vannak, amelyek az adatok rendőrség általi visszaéléseivel foglalkozik, és ilyen esetekben bíróság elé kerülnek ezek az ügyek. Ezen kívül egy technikai biztonsági osztály és egy fejlesztési központ is működik. Köszönöm a figyelmüket, és vég, végül azt mondanám, hogy tudjuk, hogy mi, mit jelentenek a nagy adathalmazok, de mi az összes adatot szeretnénk védelmezni. Köszönöm szépen, köszönöm ezt a prezentációt, most pedig Végül az utolsó előadónk Frederike Kaltheiner a Privacy International részéről, ő pedig egy civil szervezet perspektíváját fogja nagy adathalmazokról felvázolni nekünk. Thank you very much for the invitation to... Köszönöm, hogy meghívtak. Én a Privacy International-nél dolgozom, egy jótékonysági szervezet vagyunk Londonban, kutatjuk és vizsgáljuk az érintett témát, illetve pereket indítunk olyan cégek ellen, amelyek megszegik az alapvető jogokat. Nevez, jelenleg lehetetlen úgy élni, hogy ne keletkezzenek rólunk adatok. Amikor az adatokról beszélünk azonban, legyen az kicsi vagy nagy adathalmaz, akkor gondolni kell olyan dolgokra, mint a az e-mailek vagy a hitelkártya adatok Next slide, please. In this context, it is essential to stress... Mindent mozgásérzékelő vizsgál, bármit is csinálunk. A big data szó egyszerre jelent egy technológiai jelenséget és egy mitoszt. Ez azt jelenti, hogy a lehető legszofisztikáltabb módon lehet elemezni most már az adatokat ténylegesen, ugyanakkor azt a mitoszt is jelenti, hogy olyan információkat lehet beszerezni, amelyeket korábban nem lehetett, és ezek pontosak, megbízható adatok lesznek. Ez azonban egy mitosz, és általában egy társadalmi kontextusban alkalmazható, és nem pedig mondjuk a, olyan megfogható területeken, mint a klímakutatás. A technológia és a mitosz határterületein eh, vannak a problémák az alapvető jogokkal. Én, eh, amikor a hallgatóknak beszélek az egyetemen, ezzel az ábrával próbálom illusztrálni, hogy miről is van szó, amikor azt mondjuk, hogy big data, hogyha a, a stázi eh, ha összehasonlítom ugyanis ezen az ábrán a stázi és az NSA adatbázisait az NSA és sokkal nagyobb nyilván. A mitosz és a technológia összefüggéseit egy közelmúltbeli példával támasztanám alá a német nyelvterületen egy amerikai választással kapcsolatos cikk elterjedt. A cég azt mondta, a cikk azt mondta, hogy a Cambridge Analytica eh, gyakorlatilag elcsalta az amerikai választást, és segített Trumpnak eh, megnyerni a választást. Eh, ezek pszichometrikus személyre szóló profilokat készítenek ez a cég, és ezt adták át először Cruznak, aztán pedig Trumpnak 40 millió emberre vonatkozó profilt, és azt mondták, hogy minden egyes személyre 5000 adatpontot tudnak nyújtani. Ez a, az eset is mutatja, hogy hol függ össze a mitosz és a valóság, hogyan függ össze a mitosz és a valóság. Az teljesen biztosan nem igaz, hogy egy online marketing cég befolyásolni tudta volna a választást. E, célzott reklámot e, minden jelölt használt, és semmi bizonyíték nincs, hogy ez a konkrét metodológia e, működne. Ugyanakkor a példa nagyon jól mutatja azt, hogy a nagy adathalmazok hogyan áshatják elő az alapvető jogokat. Érzékeny adatok például a, az, az ember fajára vagy szexuális orientációjára vonatkozó érzékeny adatokat is le lehet vonni eh, látszólag eh, egyszerű adatokból, eh, és ezt nem önként adják át ezt az adatot az emberek. Általában ténylegesen nincsenek tudatában annak, hogy az általuk megadott adatokból ilyen információkat lehet leszűrni. Ez nyilvánvalóan a magánélethez való jog megsértése. Ugyanakkor elmossa a határokat a személyes és nem személyes adatok között. Ezek a, a jóslások, illetve következtetések általában egyébként is pontatlanok, vagy elfogultak. Ez diszkriminációhoz vezethet akkor, hogyha például a munkára való felvételbe, e, vagy a büntetőjog területén kezdik el alkalmazni. Az Egyesült Államokban van e, példa, vagy, vagy a hitelnyújtásnál ilyen adatokkal dolgoznak. E, nincs átláthatósága az adatgyűjtésnek, és az ügyfelek, a fogyasztók nem tudják azt sem, hogy őket osztályozzák a személyes adataik alapján. A az adatvédelmi rendeletnek nincs értelme akkor, hogyha az ember nem is tudja, hogy adatot gyűjtenek róla, mert akkor nyilván nem járhat utána, hogy ez megfelele a szabályoknak. Az információ hatalom, a hatalom pedig korruptá tesz, az abszolút hatalom abszolút korruptá tesz, szoktuk mondani. A 40 millió amerikairól szóló adatbázis, amit összegyűjtöttek a választások előtt, az még ott van Amerikában, és ez eh, csak a töredéke annak az adathalmaznak, annak a hatalmas mennyiségnek, amelyet szoftvercégek összegyűjtöttük rólunk, vagy kormányzati szervek összegyűjtöttek rólunk. Úgy gondolom, hogy ilyen hatalmat nem szabad adni semmilyen, semmilyen szolgáltatónak, vagy vagy állami szervnek ellenőrzés nélkül, és itt most utalnék például azokra a tervekre, amelyik az Amerikában élő mohamedánokról vezetne adatbázist. Szintén sok figyelmet kapott az is, hogy a közösségi média adatokból profilokat lehet készíteni, amelyek alapján különböző becsléseket, illetve jó jóslásokat lehet csinálni. Other behavioral data, such as cell phone data, or even your movements in a room. Uh, in the final section, I would... Uh, végezetül szeretnék a rendvédelmi munkára is, munkáról is szólni. A, az adatelemzés az többféleképpen összefügghet a rendőrségi munkákkal, genet, statisztikai adatok, kockázatkezelés, közösségi média, kognitív rendészet. Have recently become under attack. Mindez a közelmúltban támadás alá esett, a korábban említett okokból kifolyólag van diszkriminációs veszély, magánélet jogához, magánélethez való jog sérülése. The use of social media intelligence by law enforcement in the UK that a brit rendőrségekről köztudott, hogy magánszoftvert használnak arról a munkájuk során. Szeretnék rámutatni arra, hogy a a prediktív rendészeti munka során nehéz számokról beszélni. A metodológia eltérő, személy alapú lehet, vagy térség alapú, és ezek a rendszerek egy sor adatinputon alapulhatnak, rendőrségi adatokból, közösségi adatokból, kereskedelmi adatokból állhatnak, és számos módszer lehet mögöttük, alapvető statisztikai módszertan, vagy gépi tanulás. E, én nyilván itt elsősorban a legbeavatkozóbb esetekre e, utalnék. E, egy valós idejű bűnügyi központot üzemeltet egy kaliforniai rendőrség, amely hatalmas adatmennyiséget kezel, többek között közösségi médiát, és kiszámítja egy gyanúsítottnak a fenyegetési szintjét. I'll slow down a bit. Lassabban fogok beszélni, mondja a hozzászóló. Uh, next slide, please. So also here again it is important. Fontos, hogy uh, különbséget tegyünk a mitosz és a realitás között. Van egy uh, olyan tendencia, hogy túlbecsüljük a uh, big data prediktív jellemzőit, illetve potenciáját. A rendjelentés azt írta, hogy van egy ilyen téves feltételezés, hogy fejlett matematikai és számítástechnikai eszközökkel lehet csökkenteni a bűnözést. Megfogalmazhatók bizonyos aggályok ezzel a predictive policing kapcsolatban. Először is, hogy milyen kockázatot rendelünk egy személyhez, az eleve egy vitatható dolog, és nyilvánvalóan feltételezi a magánélethez való jogsérülését is. Egy másik dolog, ami miatt aggódunk, az a nyilvánosan hozzáférhető adatok felhasználása arra, hogy abból következtetéseket vonjunk le, mely következtetések egyébként megint csak a magánélethez való jogot sértik. Tehát nagyon nyilvánosan hozzáférhető hétköznapi adatokból egy nagyon érzékeny profilt lehet készíteni egy adott személyről, és amiatt aggódunk, hogy a rendvédelmi szervek így tudnak modellezni tömegmozgásokat és így elmozdul, a, elmozdulnak az, elmozdul az erőegyensúly. Such thing as unbiased or complete. Nincs olyan, hogy nem elfogult vagy nem teljes adat. Minden elemzés az vagy rendőrségi adatokra, vagy nyilvánosan hozzáférhető adatokon alapszik, és éppen ezért elfogult. Like to add that virtually all predict- minden prediktív policing eszköz az szerzőjogos szoftver, amelyet magán cégek adnak el a rendőrségeknek, és ezért nem lehet azokat vizsgálattárgyává tenni. Az általános adatvédelmi jogszabály jó lépés, de vannak olyan területek, amelyeket további vizsgálatnak kell alávetni, vagy az e-privacy irányelvben e, jobban megvizsgálni, például az adatok anonimizálását, e, illetve a különbségtételt az adatgyűjtés és az adatgenerálás generálás. Thank you very much. Also... Köszönöm szépen. Megköszönöm ezt az előadást is. És most pedig következnek a kérdések és megjegyzések megkérdezem, hogy a képviselők közül ki kíván szólni. Elsőként természetesen, mint az előbb is, az előadó fog szót kapni, és utána pedig a többi kolléga, aki kíván, Anna Gomes parancsoljon. Köszönöm szépen először is. Észt barátaink Nagyon érdekes volt a, a beszámolójuk arról, hogy az adatokat hogyan használják fel, milyen módszerekkel, és hogy jó eredményekkel, de ha jól értettem, akkor ugye nagyon óvatosan bánnak ezekkel az adatokkal. Különösképpen a, ez az ózással kapcsolatos beszédből derült ez ki, hogy a fellépés, a cselekvés az mindig a tájékozott beleegyezésen nyugszik, tehát az állampolgárok tájékozott beleegyezésén. Ez kiváló eszköz lehet. Például az adó elkerülés és az adócsalás elleni küzdelemben, a szervezetbűnözéssel szembeni küzdelemben. Az én kérdésem az tulajdonképpen az lenne, hogy én ugye értem, hogy korlátozott a hozzáférés se a különböző hivataloknak az adatokhoz, tehát hogy csak ahhoz az információhoz férnek hozzá, amire szükség van. De mégis kérdezném, hogy mennyi, vagy milyen mértékben osztják meg ezeket az adatokat más bűnöldöző szervekkel esetleg. Különösképpen mondjuk, hogyha az adó ügyben folytatott munkához felhasznált információkról van szó, mondjuk, hogyha a terrorizmus elleni közelemről van szó, akkor a küszöbérték az nyilván változik. Hogyan működik ez önöknél? Ms. Kaltenhoyt, uh, no, Karl Teutner, is it? Sorry, Karl, <laughs> Karl Teutner. Elnézést, hogyha nehezen ejtem ki a nevét, Frederike Kalthojner is említette, hogy mi a veszélye ezeknek a rendszereknek, ugye általában magáncégek fejlesztik ki a szoftvereket, amiket aztán ugye a, az államigazgatásban használnak, vagy a rendőri szervek használnak, és hát magát a szoftvert így nem lehet ellenőrizni de ahogy Szavima úr is elmondta, az önök által használt alkalmazást az egyetemek együttműködésével, a Tartói Egyetem együttműködésével fejlesztették ki. Tehát talán mégiscsak lehet óvatosan a kellő körültekintéssel eljárni, és gondoskodni arról, hogy a megfelelő metodológiát alkalmazza az ember. Tehát, hogy a helyes módszertannal készítsék el ezeket a szoftvereket. Mindannyiukhoz címzem végül ezt a kérdést, hogy mi a következménye annak, hogy a különböző forrásokból az adatokat egybegyűjtik és felhalmozzák? Tehát milyen különleges problémákat teremt ez meg? Ebben a korban élünk, most ezek a folyamatok zajlanak körülöttünk, nem hagyhatjuk őket figyelmen kívül. Ezzel együtt kell élnünk, nincs más lehetőségünk, tehát vagy megváltoztatjuk a magatartást, vagy szabályozzuk, mindegy, hogy a vállalkozásokról vagy a magánszemélyekről van szó, hogy ők tisztában vannak-e a következményekkel, és így tovább. Tehát milyen mértékben tudja egy döntéshozó a döntéseit ilyen eszközökre alapozni, ha ismeri ezen eszközöknek ezeket a hiányosságait. Nyilván sok jó dolgot is el lehet érni, de rejlenek veszélyek is mindebben. A diszkrimináció veszélye, és más veszélyek. Végül pedig az utolsó kérdésre bennünket itt Európában ez nagyon aggaszt, a minden Európában működő szervezetre vonatkozik a GDPR. Aggaszt bennünket az, hogy mi történik az USA-ban. Ugye vagy a mi szabályaink, vagy semmi. Ezt lehet, szeretnénk elérni, de van itt a világon egy másik ország, amely még komolyan problémás, ez pedig Kína. Én úgy látom, hogy emiatt senki nem aggódik, hogy mondjuk a kormánya kínai cégeknek ítél oda mindenfajta közbeszerzési pályázatot, vagy egyéb munkákat. És amikor ott jártunk egyébként, elmondták nekünk, hogy a kínai hatóságok arra kötelezik őket, hogy Kínában minden egyes adat morzsát tároljanak, amire csak szert tesznek. Emiatt aggódik valaki? Nekem nem úgy tűnik. Köszönöm szépen. Verzsia asszony, és utána pedig Laurisztin kolléganő kap kérdésre lehetőséget két percben. Köszönöm szépen, elnök úr, megköszönöm mindhármoknak az előadásokat. Nagyon érdekesnek találtam azokat a példákat, amelyeket megemlítettek. Hogyha megengedik, akkor egy picit le is szidom önöket mert azt gondolom, hogy nagyon sokat beszéltek az előnyökről, a két észt előadónak címzem ezt, hogyha megengedik. Tehát nagyon sokat beszéltek arról, hogy az ilyen rendszereknek milyen előnye van, és nagyban támaszkodnak a jó szándékra a felek részéről, az átláthatóságról beszélnek, és hát azt azért önök is beismerik, hogy vannak itt kockázatok, amelyeket orvosolni kell, de azt azért nem mondták el olyan pontosan, hogy hogyan is tennék ezt meg. Ezért engedjék meg, hogy ezzel kapcsolatban kérdezzem önöket. És még azt is hozzátenném, hogy úgy gondolom, hogy az Európai Unión belül még komoly kulturális különbségek vannak ebben a témában. Tehát lehet, hogy valamit meg lehet tenni ezt országban, de azt nem lehet olyan könnyen megtenni egy másik tagállamban. Ez például azzal a gondolattal kapcsolatban mondom, hogy említették, hogy általánosítanák ezt a rendszert. Tehát nem lehet ugyanilyen feltételek mellett ugyanezt az összes többi országban megvalósítani például. Én nem bízom általában az ilyenekben, és azt hiszem, hogy csak akkor, tehát hogy a bizalmat meg kell szolgálni, én ebben a mondásban hiszek. Éreztem azt, hogy a kockázatokat, amelyekre, azok a kockázatok, amelyekre utaltak, ugye összefüggnek a, a lehetséges problémákkal, és Katajner asszony is felhívta a figyelmet a kockázatokra, de nagyon kevés megoldási javaslatot tudtak javasolni, ugye azon túl, hogy a, a, az EU-s irányelvet kiegészítsük még um, egyes témákban. Ezzel kapcsolatban szeretném önöket kérdezni, mert mi a jogalkotók vagyunk, tehát a mi feladatunk az, hogy megoldásokkal álljunk elő, legalábbis megpróbáljunk javaslatokat letenni az asztalra a felmerült problémákra tehát ezt a fajta munkát mi végezzük el. Köszönöm. Laurisztin asszony az utolsó kérdező. Köszönöm. Szeretnék egy picit pontosítani a nagy adathalmazok felhasználása kapcsán az adó kérdésekben. Engem ez nagyon érdekel, az adóügyi bizottságnak is a tagja vagyok, és a helye érdekel engem, tehát a hozadott értékadó, ugye a jövedelemadó esetében sokkal könnyebb a helyzet. A héjacsalás ról sokat beszéltünk, és ugye azt is elmondtuk, hogy annyira összetett a hozadott értékadó rendszer, hogy itt nem lehet egyszerűen megoldani ezt különböző árukategóriák esetében más ez, más különböző területeken más és más ez. Annyira nehéz ezt kiszámítani, nagyon bonyolult az egész. Tehát érdekelne engem, hogy ezzel kapcsolatban tudnának-e mondani valamit. És még valami. A rendőrség képviselőjének a szájából nagyon jó volt azt hallani, hogy a az emberek rendelkezésére bocsátják az adatokat, és ők akkor aztán elemezhetik ezeket maguknak. De mi van az adózással kapcsolatos adatokkal? Én társadalomtudós vagyok, és engem ez érdekelne, tehát mondjuk nem feltétlen a személyes eh, adóügyi adatokat, hanem az általános adózással kapcsolatos adatokat lehet -e elemezni. Tehát van -e, aki ehhez hozzáfér, mondjuk a pénzügyminiszter, gondolom, de a közgazdászok, akik az egyetemeken dolgoznak, például nem férnek hozzá ezekhez. Tehát mit gondolnak e, ezzel kapcsolatban a, közadatok nyilvános hozzáfér, nyilvánossá hozataláról, tehát hogy nyilvános legyen a hozzáférés? Mennyire, le, mennyire messzire lehet elmenni és hozzáférhetővé tenni ezeket az adatokat? Köszönöm szépen! mondja az elnök, én is hozzáteszek így a sor végén egy-két megjegyzést. És kérdés? Utána pedig visszaadom az előadóknak a szót. láttam, hogy volt egy kis különbség azért a között, amit Szávima úr bemutatott a nagy adathalmazokkal kapcsolatos munkáról, és amit aztán, és a között, amit aztán Kaltweiner asszony említett, hogy mit történik az USA-ban, a rendőri szervek hogyan használják fel ezeket az adatokat, hogyan cselekednek az adatok felhasználása nyomán. Ha jól értettem, Szavime urat önök a belső adataikat használják fel, tehát ugye a gépjármű flottából származó adatokat, tehát rendőrségi adatokat használnak fel, míg a további példák személyes adatokat is feldolgoznak, tehát a gyanúsító, bizonyos gyanúsítottakra vonatkozó személyes információkat. Ha jól értettem, akkor egyfajta irányt követnek, lehet, hogy ez a helyes irány, de erről még zajlik az eszmecsere, érdekelne engem az önök véleménye, hogy van-e a két megközelés mögött valami fajta elmélet, milyen gondolatok húzódnak meg mögötte. És a végén pedig egy absztrakt példa ami szerintem jól mutatja, hogy az eszmecsere egy része az etikáról szól, illetve a határokról, ameddig el lehet menni. Én mindig azt gondolom, vagy azt szoktam mondani, hogy lehet, hogy lesz egy nagy adathalmazokra vonatkozó algoritmus, ami azzal az eredménnyel fog járni, hogy a vöröshajú emberek nagyobb valószínűséggel követnek el bűncselekményt, mint mások vagy hogy esetleg valószínűben fognak csalni az adóbevallásokban, mint mások. Tehát az ilyenfajta következtetésekből elég sok lehet, ami aztán megjelenik egy algoritmus végén, és valami fajta tulajdonság betűgot használnak majd, ami jelez egyfajta magatartást. Pedig ezt a fizikai tulajdonságot nem lehet semmifajta magatartáshoz logikusan kapcsolni. Tehát érdekelne engem, hogy az ilyen következtetéseket elkerülik-e, figyelmen kívül hagyják-e, akkor is, hogyha mondjuk az adathalmaz feldolgozásából egy ilyen következtetés születik meg, hogy a vöröshajóak nagyobb valószínűséggel követnek el bűncselekményeket, tehát hogy garantálják-e azt, hogy valaki a külső megjelenés alapján nem szenved el megkülönböztetést? Van-e már valami ilyen gondolkodás, ami beindult önöknél e tekintetben? És ezzel most visszaadom a szót a szakértőinknek talán fejenként 4-5 percre, hogy választathassanak a kérdésekre, és a szokásos sorrendben. I'll try to answer all these questions. Köszönöm szépen, megpróbálok választ adni a kérdésekre, ha lehet ugyanabban a sorrendben. Először is az információ megosztását, illetően a különböző hatóságok között ebben mi is részt veszünk, de nagyon szigorúan szabályozva van az, hogy mi képezi ennek az információ cserének a tárgyát, ugyanis védenünk kell az általunk összegyűjtött információt, tudnunk kell azt, hogy a, egy szerv miért igényli ezt az információt, és ha nincs egy valós ok, ami indokolja az információ megosztását, akkor nem kapják meg ezt az információt, ez pedig nagyon fontos. Van egy jogszabály Észtországban, amely csökkenti az administratív terheket, tehát amikor valaki információt küld a hatóságoknak, egy másik hatóság ugyanezt az információt nem kérheti el de ha valaki már beleegyezett abba, hogy adja ezt az információt, lehetséges ezt az információt még egyszer elkérni, de meg kell értenünk azt, hogy miért igényli a másik fél ezt az információt. Tehát az összes, az egész adminisztráció tárolja, megőrzi maga a szükséges információkat. Ez egy nagy adatbázis, de nem lehetséges az állam számára be, belépni a rendszerbe és ellenőrizni az összes információt. Ami a bizalmat illeti, a kulturális különbségeket természetesen ez létezik, de az államnak pontosan ezt kellene tennie, meg kellene alapoznia ezt a bizalmat, amikor adatokat gyűjtünk, bizonyítanunk kell az emberek felé, hogy képesek vagyunk megvédeni ezt az információt technikai, jogi szempontból. Észtországban úgy tűnik, hogy mindez nagyon egyszerű, hiszen az emberek bíznak bennünk, az elektronikus környezettől nem félnek az állampolgárok, ennek ellenére azonban a mindennapok során is bizonyítanunk kell azt, hogy megérdemeljük ezt a bizalmat, megoszthatják velünk az információkat, mert azok nem fognak kiszivárogni. Hogy? Úgyhogy különálló adatbázisok vannak, és nincs köztük átszivárgás. Ami pedig a HIA kérdését illeti, valóban ez egy nehéz kérdés, hiszen ez a legegyszerűbb adófajta, amelyel adócsalást lehet elkövetni. De ami az összetett szabályozás mögött meghúzódik, az az, hogy az információ egy könyvelési szoftverben már megvan, hiszen ők regisztrálják, hogy mit adnak el, mit vesznek, és ezzel információ alapján lehet az algoritmus kialakítani. Nekünk erre az információra nincs szükségünk, mert minket nem érdekel az, hogy ki milyen terméket vagy szolgáltatást ad, vagy ad el, vagy vásárol. Az információ nem változhat automatikusan, mi megkapjuk a minimális információt, ami által az adót ki lehet számítani, és így ez sokkal könnyebb. Ha megváltoztatjuk a jogszabályt, akkor a szoftver vállalatok, amelyek ezt az információt nyújtják, szintén változtatásra kényszerülnek, mert egyszerűbb lenne, hogyha eljutatnák hozzájuk közvetlenül az algoritmust, ez így kellene, hogy működjön a hétköznapokban. Továbbá, hogy az adóelkerülést hogyan lehet visszaszorítani, ha mi megadjuk az információt, milyen kockázat merül fel? Hogyan lehet elkerülni azokat a vállalatokat, amelyek nem fizetnek adót? Ez a kérdés valószínűleg felmerül a jövőben, de amit hallottunk a vállalkozások részéről, az az, hogy senki sem szeretne kapcsolatba lépni az ilyen vállalkozásokkal, mert ma még csak az államnak nem fizetnek adót, de holnap aztán talán már a beszállítóknak sem fizetnek. Tehát, hogyha valaki látja ezt a kockázatot, akkor az együttműködést megszakítja egy ilyen vállalattal. És remélhetőleg ezáltal javul a helyzet. Az utolsó kérdés pedig talán inkább a rendőri szervekre vonatkozik, mint az adóhatóságra, de a jövőben elképzelhető, hogy ez lesz egy ilyenfajta algoritmus, de remélhetőleg most még az ilyen információ használatára nincs szükségünk, az ilyenfajta nagy adathalmazokra ahhoz, hogy az adót kiszámítsuk, vagy a kockázatelemzést végrehajtsuk. Hiszen ahogy mutattam önöknek, ha visszajelzést adunk arra vonatkozóan, hogy milyen kockázatok állnak fenn, nagyon nehéz kijelenteni azt, hogy minden más rendben van, de valaki azért, mert vörös hajú kockázatot jelent. Hogyan kezeljük ezt a kockázatot, hogy befesti az illető a haját, és megszűnik a kockázat? Azt hiszem, hogy ez egy elég abszurd irányba vezetne. Köszönöm a figyelmüket vagy... Mr. Zavima. Thank you. Köszönöm. Én is szeretnék eh, válaszolni a kérdésekre, még pedig abban a sorrendben, ahogy a kérdéseket feltették. Igen, megosztjuk eh, más rendészeti szervekkel az adatokat. Vannak olyan eh, információ megosztások, amelyeket az információs rendszeren keresztül csinálunk. Rejtman úrral egyetértek abban, hogy a hozzáférési jogok azok az információs rendszerek funkcionálásától függenek, tehát mások, minden szerv másféleképpen és más mértékben fér hozzá az információs forrásokhoz. Helyi segítséget kapunk a helyi műszaki képzőintézetektől, ők adnak lehetőséget arra, hogy a módszertant fejlesszük, tehát kutatási segítséget adnak, ők maguk nem férnek hozzá az adatbázishoz. A mi belső ellenőrzési részlegünk végzi ezt a munkát. Az adatcsere egy része az kéréshez kötött, de minden adatcsere, hogy mondjam, nyomot hagy. Tehát látni lehet, hogy mi, ki kérte az adatot, és milyen célból kérte az adatot. Emellett van egy külön bizottság a parlamentben, amely a megfigyelésekkel és ilyen ügyekkel foglalkozik. Egyfajta felügyeleti bizottságról van szó a tehát parlamenti ellenőrzése a rendőri és a határőr szerveknek, eh, és azt is ellenőrzik, hogy az információ szerzés, az információ gyűjtés az a jogszabályoknak megfelelő-e, illetve betartják-e a törvényeket, a, a, a magánélet jogára vonatkozó, magánélethez való jogra vonatkozó szabályokat, eh, jogszerű-e az adatgyűjtés, Eh, amennyiben a gyűjtés történik, akkor bizonyos esetekben tájékoztatni kell az érdekeltet. Ami az adatok agregálását illeti különböző eh, forrásokból, és hogy mennyire nehéz mindez, a nagy nehézség elsősorban technikai jellegű, nevezetesen az, hogy integráltá kell tenni az adatgyűjtést, tehát azok az információ morzsák, ténylegesen azt mutassák a vannak kockázatok ugyanis a, az adatok értelmével kapcsolatban vannak kockázatok. Nem lehet automatikus az ilyen jellegű munka. And this is also the probably the um, the threats. És ebben rejlik a veszély is, a döntés alapjául szóló adatnak, korrektnek, ellenőrzöttnek, naprakésznek kell lennie. Azzal egyetértek, hogy az észtországi megoldások egy részét valószínűleg nem lehet átültetni egy nagyobb országra. Mi kisországként kis rendőrségként, ugye egy 5000-es rendőrségünk van, amiből csak 4000 egyenruhás, tehát könnyebb az ellenőrzés, a monitorozás, és könnyebb új dolgokat bevezetni. Then, um, yes, uh, in most cases my... Legtöbb esetben data and anonymized data. However, belső adatokról, illetve anonimizált adatokról beszélünk, de mi is monitorozzuk a közösségi e, médiát. Van egy olyan csapatunk, amely a közösségi médiát monitorozza annak érdekében, hogy feltárjon olyan tevékenységeket, amelyek illegálisak, e, például e, a fiatalkorúak elleni bűncselekményekről van itt szó. Nyilván ebben az esetben megadjuk a átadjuk az adatokat azoknak a szerveknek, amelyek felelősek az ifjúságvédelemért. Yes, this is, this is some cases. Uh, the question was whether the private... Volt egy olyan kérdés, hogy a magáneladók veszélyes. Have the general rule that the data solutions... Az adatmegoldások főszabály szerint a rendőrség számára készülnek és ott a kódot is ellenőrizzük, tehát nem vásárolunk olyan dolgot, aminek a működését nem értjük, vagy nem tudjuk felmérni. Vannak késztermékek is természetesen, ebben az esetben megkérdezzük a társhatóságokat, illetve a hálózati kapcsolatokat is ellenőrizzük. Nem könnyű persze. The, the issues of the private vendor is not the problem. Igazándiból nem probléma ebben az értelemben a magánféltől való beszerzés. A Tartói Egyetem nem adatrendszert ad nekünk, hanem adatokat. Megbízunk bennük, anélkül, hogy ellenőrizni tudnánk az adatokat, mert igazándiból ők a, az egyik áru, az árucikk az a bizalom is. Észtország kicsi. Tehát nagyon sokat lehet veszíteni akkor, hogyha valaki bizalomra méltatlannak bizonyul. Statisztikai hiba természetesen lehet, de legalább tudjuk a hátterét. Uh, algorithms for, for big data and, and the possibility. Ami a nagy adathalmazokra vonatkozó algoritmusokat illeti, ugyanolyan bizalmi szinten vannak ezen, ezek, vagy legalábbis hasonlón, mint a kutatások. Van jó kutatás, van kevésbé jó kutatás. Vannak olyan uh, kutatások, amelyek uh, tudományosan megalapozottak, Police uh, can trust or not trust them. A kutatási eredmények kevésbé. A rendőrség nyilván mindig óvatosan jár el az algoritmussal kapcsolatban. A nyomozás során mindig mindig mindent átgondol. Policing works for uh, tehát ebben az értelemben az előrejelzéses rendészet, a predictive policing eh, konkrét területekre alkalmazásra kerülhet, de nem konkrét személyekre. Tehát ez nem reális. Thank you very much. Now, Köszönöm. Most még Frederik. So the first answer is... Nos, az első kérdés a szoftvereket árul a magáncélok, magáncégekről. Az Egyesült Királyságban egy terrorizmussal kapcsolatos előrejelzéseket biztosító szoftvert tárultak, amelyeket a menekültekkel kapcsolatban lehetett felhasználni, tehát hogy megállapítsák, hogy egy menekült mekkora terrorizmussal kapcsolatos kockázatot jelent. Úgyhogy ilyen példák vannak. A második kérdésem, amit Jana Albrecht említett, hogy ugye esetleg kiderülne az adatelemzésből az, hogy egy adott hajszínű személy nagyobb valószínűséggel követel bűncselekményt? Hát igen, pontosan ezekre a következtetésekre van, van szó. Én kritikusan fogalmaztam egy céggel kapcsolatban, ugye a Cambridge Analytica-val kapcsolatban, de persze azért egy választást nem tudnak ők eldönteni. De tudományos szempontból bebizonyított, hogy ez azért működik kontrollált körülmények között. Hogyan működik ez? Nagyon sok adatpont van, az emberek személyi tesztjeit a Facebookon kapott lájkokkal összeolvasztják, tehát mondjuk valaki, mint Britney Spears, vagy valaki más, nagy valószínűséggel homoszexuális, és így tovább, vagy neurotikus, ilyen következtetésekre jutnak az algoritmusok alapján. És ide jutunk, ugye lehet, hogy az, hogy valaki neurotikus, az például egy későbbi megbetegedés előfutára lehet, tehát ez nagyon kényes, szenzitív, személyes információ. Hát többé-kevésbé vérik az adatokat a Facebookon, már legalábbis abból az ért, abban az értelemben, hogy nem mindenki számára hozzáférhetőek, de hogyha hasonló erőjelzéseket végeznek, mondjuk más adatokból, például a mobiltelefon használata kapcsolatos adatokból, és így tovább, tehát korrelációt végeznek mondjuk valakinek a hitelképességéről, annak alapján, hogy milyen gyakran fogadja a hívásokat, milyen gyakran hívja vissza az őt megkeresetteket, hogyan használja a telefonját, és így tovább. Tehát ez gyakorlatilag bárki meg tudja csinálni, akinek az adatokhoz hozzáférése van, például a telefontársaság. Lehet elemezni azt, hogy a Twitteren milyen gyakran küld üzenetet valaki, és így tovább. Tehát a korrelációból mondjuk kiderülhet az is, hogy akárki, aki mondjuk a Twitteren rajta van, érzékeny, kényes információkat szivárogtathat ki. Tehát van a ilyenfajta kutatásnak tudományos validitása, de azért a, a téves következtetések száma is magas. Tehát ezek a következtetések, amelyekről példát mondtunk, azt jelentik, hogy tulajdonképpen a van olyan adatbázis biztos a világon, ahol mi, akik itt vagyunk a teremben, úgy szereplünk, mint mondjuk neurotikus, vagy megbízható, vagy megbízhatatlan, és így tovább, és nagyon nehéz kideríteni, hogy hol vannak ezek az adatbázisok pontosan, hogy hol és milyen következtetéseket vontak le az adatok alapján rólunk, és ezek pontosak-e vagy sem, és hogyan lehet ezeket kiavítani a, volt egy kérdés a választási lehetőségről, tehát hogy nincs választásunk. Szerintem sok mindent lehet tenni. Az átláthatóság az nem önmagában a megoldás, pontosan azon okokból, amelyeket korábban említettem. A, mondjuk, hogyha a közösségi hálózatoktól eltávolodtunk, és a dolgok internetjére térünk át, akkor eljutunk odáig, hogy a biztonsági fenyegetettség, illetve a magánélet védelme kezdi átfedni egymást, és az adatok kihasználását, úgymond, a data exploitation-t abba kell hagyni. Én nekem is nagyon tetszett a baba példája, amit a fogyasztóvédelmi kolléga alkalmazott. Gyakorlatilag a saját otthonunkban az intimitás, intim terünkbe jön be ez a baba. A fogyasztók nem tájékozottak, nem tudják, hogy róluk adatokat gyűjtenek, hogy ilyen módon gyűjtenek adatokat, és erre sosem derül fény, kivéve, hogyha valamilyen kutatás vagy vizsgálat zajlik, amiből aztán kiderül, hogy ugye mit történt, és akkor lehet panaszt benyújtani az adatvédelmi hatóságnál. Tehát meg kell szüntetni az ilyenfajta kihasználást. A másik dolog pedig, hogy a jogszabályok betartatása hiányos. A Cambridge Analytica példája például egy ilyen, amit említettem, ugye van az USA-ban működő vállalata, de egy bizonyos mértékben ez egy brit vállalat, tehát nagyon sok tevékenységet folytat itt is. És nagyon sok olyan példa van, mint ez a játék, amelyet láttunk az előbb, ez a baba, ami teljesen illegális, de a végrehajtás hiányos, tehát a vállalatok megengedhetik maguknak, hogy ne tartsák be az adatvédelmi rendelkezéseket, jogszabályokat, mert ennek a költsége relatíve alacsony. Kínáról gyorsan, igenis foglalkozunk Kínával, az egyik legijesztőbb történet pont onnan származik, az állampolgári iskola, ahol a, nem csak a hitelképesség munkát végzik el, hanem az alapján is pontozzák az állampolgárokat, hogy milyen jó állampolgárok, milyen magatartásúak, és így tovább. Tehát ez, ilyen, ilyen tervei vannak a kormánynak, ez még nem valósult meg a gyakorlatban, de ez nagyon invazív, és persze a pontosság is nehezen megvalósítható száz százalékban. A bűnüldözés gyorsan. Azért említettem a Cambridge Analytica példáját, mert a nagy adathalmazók azok technológiát is jelentenek, de mítoszt is. Tehát az a mítosz, hogyha elhisszük azt a pontosságot, amiről sokan beszélnek, és azt, hogy minden problémát meg lehet az adatok elemzésével oldani. Nem, hát semmilyen észszerű, észre gondolkodó bűnüldöző szerv nem szabadna, hogy teljes mértékben ilyen algoritmusokra támaszkodjon, anélkül, hogy a helyzetet kéne értékelni. Tehát az előrejelzéseket nem lehet kizárólag erre alapozni. Persze amellett, hogy ezt elmondjuk, még akkor is, hogyha a rendőri adatokat használják fel, ez sem teljesen objektív, hiszen a rendőrségi bűnöldözési tevékenységeket tükrözik ezek az adatok. Bizonyos bűncselekményeket többet inkább bejelentenek, másokat kevésbé, bizonyos esetekben túl sokszor reagál a rendőrség, máskor kevesebbet, tehát ezek az adatok sem tükrözik az objektív képet. Hogyha visszamenőlegesen használjuk fel az adatokat, a rendőri adatokat, akkor is nagy a lehetősége annak, hogy nem objektív döntés születik, de hogyha magánszemélyekről van szó, akkor ezt aztán pláne nem kellene megtenni, mert nagyon nagyok ennek a kockázatai. Okay. <laughs> Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen mindenkinek. Köszönetet mondok, köszönöm az előadóknak, hogy válaszoltak a kérdésekre. Látom, hogy Ríze úr még szeretne szólni. Van még egy kis időnk, úgyhogy megadom neki a lehetőséget. És Anna Gomesnek is, hogy záró megjegyzéseket tegyen. Parancsoljon. Just to, um, just to... Csak uh, a scoring részre térnék ki a modellekkel kapcsolatban. Ezek eléggé bonyolult folyamatok. Ez a pontozás, ez a hitelbírálat egy olyan esetben, hogyha valaki ö, őrült például, akkor 0 és 1 között ö, helyezkedne el. Kérdés, hogy utána mit kezdünk ezzel a ezzel az osztályozással. A rendőrség számára feltételezhető, hogy valaki ez alapján tesz valakit, vagy például valószínűsíthető egy ilyen pontozás alapján, hogy valaki, amint kimegy az épületből, rágógumit vesz majd. Tehát a lényeg az az, hogy hogyan használják fel ezen adatokat a matematikusok, vagy adatkutatók, kell, hogy definiáljanak egy algoritmust, ami az alapján jó vagy rossz eredményeket érhetnek el. Tehát, hogyha ö, rossz ö, embereket alkalmaznak, ö, akkor lehet, hogy ö, nem úgy jártak el, ahogyan kellett volna. Tehát az előrejelző modellek néha hibáznak, bizonyos mértékig egyetértek ezzel, de itt tulajdonképpen egyfajta pontozásról van szó, osztályozásról. Köszönöm. Yeah, that, uh... Nos, Kárthajnál hogy szeretném hozzátenni, hogy természetesen azon is múlik, hogy minden, hogy hogyan programozzuk ezen algoritmusokat, mert például ezen, hogy Kínában mi minősül például egy, hogyan minősíthető egy jó állampolgár pontozás által, szerepet játszik-e, hogy valaki dohányzik vagy sem, éjszaka hívogat-e másokat vagy sem, ez alapján jó vagy rossz állampolgárnak minősíthető-e? Kálthajner asszony. Tisztában vagyok azzal, hogy a, az osztályozás, illetve a profilírozás között különbségek vannak, és azt is látjuk, hogy nincs egy olyan pontozó rendszer vagy algoritmus, nem működik úgy, hogy, hogy valaki megbízható-e vagy, vagy sem, hitelképes vagy sem. Tehát ezek a rendszerek rendkívül összetettek, nagyon nagy mennyiségű adatokat használnak fel, nagyon nehezen ellenőrizhetők, és ezek az osztályozó rendszerek gyakorlatilag olyan döntéseket eredményeznek, amelyek nagy következményekkel járnak az egyének számára, hogy valakit alkalmaznak-e vagy sem, lehet, hogy itt nem érint senkit, de ha valaki egy alacsony vérezésű szektorban dolgoznik, és a McDonald's-be jelentkezik, ahova emberek ezre jelentkeznek, és automatikusan ellenőrzik az ember önéletrajzát. Kérdés, a kérdés mindig az, hogy egy semleges pontozási rendszer hogyan néz neki az emberek értékeket határoznak meg, amelyek mentén definiálható, hogy mi minős, kiminősül egy jó állampolgárnak. Itt random paramétereket kapcsolunk össze. Egy pályázó számára probléma, ha nem kapja meg az állást, az az, hogy fogalma sincs arról, hogy milyen adatok mi, alapján működik ez a rendszer, vajon pontosak ezek az adatok. Ez az igazi probléma és nem hiszem, hogy az algoritmusok pontossága vagy a jobb adatok azok, amelyek mérvadóak lennének, hanem egész egyszerűen arról van szó, hogy az emberek döntését messzebbleg meghatározza az, hogy ki milyen hatalommal rendelkezik. Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy ezt részletezni kell még a jövőben, folytatnunk kell. Ez tehát uh, itt nem egy folyamat vég, vége volt, hanem sokkal inkább a kiinduló pontja. Anna Gomes a, az előadó ennél a saját kezdeményezésű jelentésnél, amelyek témájában ma megszerveztük ezt a meghallgatást, úgyhogy a rövid következtető megjegyzés levonása céljából megadom a szót. Nem vezettem én ezt a folyamatot igazából, hanem tanulok belőle, de úgy gondolom, ahogyan elmondták, hogy valóban ez egy folyamat, a különböző területeken dolgozó szereplőktől tanulunk, feltérképezzük a veszélyeket, és megpróbáljuk ellenőrzés alá vonni ezeket a veszélyeket, minimálisra csökkenteni őket. Nem bízhatunk meg egy olyan rendszerben, amely az egyéni döntést kizárja, különböző szinten hozzák meg a személyek különböző minőségben a döntéseket, és őket nem tarthatjuk elszámolthatatónak, máskülönben nagyon komoly következményei lennek, ennének, lennek, lennének ennek a munkahelyek szempontjából is, az egészségügyben, és a büntetőjog szempontjából is. Úgy gondolom, hogy ami a rendvédelmi szerveket illeti, a lehető legjobb szakemberekre van szükségünk, és be kell ruháznunk abba, hogy megszerezzük ezen legjobb szakembereket, és fellépjünk a, az esetleges nem szándékos diszkriminatív adathasználat ellen, és nagyon sok minden van még persze, amit most nincs időnk kiemelni, de ez az eszmecsere nagyon hasznos volt, és érdeklődve várom az önök hozzájárulását, ahogyan, amely mentén majd véglegesíthetjük ezt a jelentést és megvizsgálhatjuk, hogy milyen kihatásai lesznek mindennek. Mi, mint szakbizottság nem akarjuk figyelmen kívül hagyni, hogy az alapvető jogokat ez a kérdéskör hogyan érintheti. Ez már az adatvédelmi rendeletben is szerepel. Be kell azonosítanunk a különböző problémákat, a joghézagokat, illetve rá kell mutatnunk arra, hogy milyen szabályozásra, vagy talán rendeletre lenne szükségünk. A, és azt is figyelme kell vennünk, hogy milyen magatartás változtatás igényel ez mindannyiunk részéről. Elnök, köszönöm szépen még egyszer az előadóknak, és mindenki másnak is persze köszönöm a részvételét. A mai rendezvényen kellemes estét kívánok önöknek, és folytatjuk ezt a témát hamarosan.